Dear colleagues. Kedves képviselőtársak! Kedves kollégák, kezdjük tehát a második ülésünket. A pénzügyi segítség munkacsoportunkban üdvözöljük Dombrovskis alelnök és Moskovici biztos urakat. Köszönjük, hogy eljöttek. Kritikus órákat élünk, mint bizonyal tudják, két héttel ezelőtt az első tényfeltáró missziónk Aténben járt. Nagyon sikeres és hasznos missziónak bizonyult ez. Erről most nem számolnék be. Hát biztosan olvasták az alap dokumentumokat, missziót illetően. Úgyhogy nagyon közel jutott a, a fölvizsgálat a pozitív végeredményhez. Persze maradt még néhány nyitott kérdésem, az európai intézmények és a kormányok egy oldalon vannak, úgy tűnik. Az alapvető intézkedés, az államvezetési hiánykezelés, illetve ezek kezelésének mikéntjét illetően. És nagyon pozitív és fontos hozzájárulással élt, az európai intézmények is, és a görög kormány is hogy pozitívan lehessen lezárni ezt a felülvizsgálatot. Most pedig várjuk a híreket a bizottság két tagjától. Én annyit mondhatok, hogy a látottak alapján nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz lett volna megérteni, hogyan lehet, hogy, ne, hogy ne jutottunk volna pozitív eredményre szakértői szinten, a, beleértve a washingtoni IMF találkozót is ennek hátterébe, illetve a nem európai intézmények hozzáállását abban a megbeszélésben, amely révén a megállapodás hiányát nagyon nehéz lett volna megmagyarázni. Úgyhogy ez volt az üzenet is, és ezért volt fontos, hogy szakértői szinten lezárjuk a revíziót, még az IMF ülés előtt, és a, a, adóküny, a, a adóságkönnyítés, illetve az áttekintés formalizált lezárása tekintetében is szülessenek lépések, és nem határidőhöz kötve, de mielőbb. Ez tehát az a kulcsfontosságú üzenet, amely nyilvánvalóvá vált. A tényfeltáró vizsgálat alapján is. Most azonban közvetlenül Tomrovskis és Moszkovici uraktól hallgatjuk majd meg a legfrissebb fejleményekre vonatkozó meglátásaikat a review perspektívájában. Először Vadrészt Dombrovskis úrnak, aztán Pierre Moszkovici úrnak adom meg a szót, és aztán kérdések, válaszok következnek. Váldisz parancsolj! Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a lehetőséget, hogy megvitathatom a görögországi fejleményeket a pénzügyi segítségi munkacsoport körében, mely nemrégiben állt fel. Ahogy az elnök úr is említette, nemrégiben egy tényfelszáró misszió járt Aténben, és ma azért vagyunk itt, hogy beszámoljunk a helyzet állásáról ott. Mint tudják, nagyon intenzív tárgyalások folynak, jelen pillanatban is, és a tárgyalások összefüggése, vagy háttere a tavaly nyári megállapodás. Azon intézkedésekről szólnak tehát, amelyek középtávon a szállamháztási célok eléréséről, 35 GDP primary surplus, a, a nyugdíjreform, a nem jó működő hitelek stratégiája, a bevételi adminisztráció, az új privatizáció alap, az energia és gáz piac megnyitása, és több más fontos intézkedés alkotja ezt a kört, és a cél az, hogy a lehető leghamarabb lezárulhassanak a tárgyalások, a görög hatóságokon áll vagy bukik, hogy milyen gyorsan halad a dolog. Friss adótak megerősítették azt, hogy a görög gazdaság erősebbé és stabilabbá vált, mint tavaly nyáron vártuk most arra, úgyhogy a makrogazdasági adatok, amelyek májusban kerültek frissítésre, azt arra utalnak, hogy a gazdasági növekedés jobb, mint korábban vártuk, és ez a pénzügyi államháztási célok elérésére vonatkozóan is jó hír. Tehát a, a felülvizsgálat fontos, hogy sikeresen záruljon mielőbb, ahogy az elnök úr mondotta, ez már belátható időn belül várható. A reformok végrehajtásával pedig Görögország ismét növekedési pályára állhat, már az év második felében. Nincs kétség a felől, hogy tavaly nyár óta Görögország nagyon sokat tett azért, hogy ambiciózus úgynevezett frontload reformstratégiára végrehajtja. A, tőke, a bankok tőkésítése lezárult, ám nem lehet hátradőlni Görögországnak. Nagyon jelentős intézkedés csomagot kell elfogadnia még. A bizottság aktívan segíti Görögországot abban, hogy végrehajtsa ezeket a reformokat, tavaly októberben megállapodtunk a, te, a, műsz, a, a technikai együttműködésre egy megállapodás, a strukturális reformokon, például a, a bevételadminisztráció, igazságszolgáltatás, a versenyszféra, a közbeszerzés, privatizáció, egészségügyi reform sorolhatók ebbe a sorba. A technikai segítségnyújtást közvetlenül az Európai Bizottság nyújtja, illetve megállapodások révén a tagállamok, meg nemzetközi szervezetek, ezt a munkát pedig a mi strukturális reform támogatási szolgálatunk koordinálja. Hagy fogalmazok világosan, a bizottság adja és koordinálja a támogatást, ám a görög hatóságok döntenek arról, milyen reformokat hajtsanak végre, és ők felelősek a végrehajtásért is. Görögország kap európai alapokból támogatást is, az Európai Parlament támogatásnak köszönhetően rendkívüli intézkedéseket fogadtak el 2015-ben Görögország javára, és ez körülbelül 2,3 milliárdos kifizetést hoz magával, az ilyen ring számlákon a programidőszakban megvalósuló projektekre. Ez nagyon komoly plusz támogatás a likviditás segíti Görögország, görög, görög, görög kormány számára. Ahhoz, hogy az EU alapokat legjobban felhasználja Görögország kell, hogy biztosítsa az, hogy minden még nyitváló jogi és adminisztratív akadályt elgörítenek a 2013 terjedő időszakra vonatkozóan, ex ante feltételrendszer vezetnek be 2014-től 20-ig időszakra vonatkozóan, és egyszerűsítik az EU alapok végrehajtását, menedzselését. Fontos, hogy Görögország garantálja azt, hogy a 2007-13-as időszak politikban levő projektek teljes mértékben lezárásra kerülnek, nemzeti tagállami pénzekkel kiegészítve. Ennek 2017 márciusa a határideje, és minden egyéb ex ante feltételt a szabályozási határidőig, azaz ez év végéig helyreálltanak. És végül meg szeretném említeni, hogy erőfeszteseket teszünk a stratégiai beruházási alap görögországi felhasználásának segítendő. A bizottság helyben működő csapata és az Európai Beruházási Bank egy 30 személyes, 30 fős beruházási csapatot állított fel. Ezek segítik a görög hatóságokat abban, hogy megfelelő projektek jönnek létre az FC támogatásával. Görögország az első FC projekt indítását a jövő hónap, következő hónapokban tervezi. Aztán kaptam majd tájékoztatást a görög program végrehajtásának mikintjéről Pierre fog beszámolni. Köszönöm, Bádis Pierre. <coughs> Köszönöm, kedves Valdis és eh, Roberto, kedves elnök úr, hölgyeim és uraim. Én eh, kértem hogy ez a munkacsoport eh, meghallgasson engem, már a felállításakor kértem, és örülök, hogy ilyen hamar megtörtént mindez, mert úgy gondolom, hogy fontos pénzügyi területeken, illetve költségvetési területeken az Európai Parlament előjogait megerősíteni, és a, a a bizottság ebben támogatja. A bizottságot szám, számíthatnak rám. E, Valdis már beszélt arról, hogy hogyan alakul a támogatás a görög programban, illetve a tárgyalások honnan alakultak. Én pedig a program e, fontos elemeit e, fognám, mondanám el önöknek. A legfontosabb dolog az, hogy megtörtént 2015 eh, vége előtt a négy nagy görög bank feltőkésítése. Eh, elkezdték a nyugdíjreformot, a személyjövedelemadó reformot, illetve egy eh, független ügynökség is feláll, amely a jövedelem az állami bevételekkel foglalkozik, illetve a privatizációs alap létrehozása is elkezdődött. Most tehát nekünk nem csak a rövid távú költségvetési deficitet kell néznünk, mert más kockázatok kapcsolódnak a hosszú távú folyamatokhoz. És akkor most beszéljünk arról, hogy mi a menetrendje ennek a felülvizsgálatnak. A görög hatóságok elfogadták azt, hogy az elsődleges többlete a költségvetésnek 2016-18-ban 0,5, 1,75, 3,5 százalék lesz, és megpróbáljuk a memorandumban megfogalmazott célokat, illetve menetrendet betartani. Számos kezdeményezésre lehet számítani, például egy költségvetési törvénymódosítás 2016-ra vonatkozóan, illetve a különböző megtakarítások előkészítése és megvalósítása, egy globális nyugdíjrendszer reform, amely a GDP 1%-át spórolhatja meg a görög állam számára, emellett szintén 1%-os százalékos GDP megtakarítást várunk a természetes személyek jövedelemadójának reformjától. Alapvetően az adóalap kiszélesítéséről van szó, illetve az adóelkerülés lehetőségeinek csökkentéséről. Emellett Görögország megvizsgálja, hogy milyen további megtakarításokkal lehet a GDP 1%-ával csökkenteni az állami kiadásokat. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy ez a 3%-nyi GDP-nyi csomag, ez jó eséllyel eléri majd azt a célt, célt, hogy 2018-ra 3,5%-os elsődleges költségvetési többlet alakuljon ki. Most eh, további eh, erőfeszítéseket kérni a görögöktől kifejezetten negatív hatással járna, ráadásul az adósságot is eh, negatívan érinteni. Önök is bizonyára olvasták az IMF álláspontját a sajtóban. Nyilván azt is tudják, hogy mi mindig megpróbálunk konstruktívan együttműködni az IMF-fel úgy gondoljuk, hogy az IMF részvétel ebben a programban döntő fontosságú. előfordul az, hogy más kiinduló hipotézisünk van, ami nyilvánvalóan azt eredményezi, hogy a konklúziók terén is eltérések következhetnek be. 2015-re, hogyha más alapokból indulunk ki, akkor nyilvánvalóan az egy, egy, egy divergenciát fog eredményezni 16-17 vonatkozásában is egyelőre nem tudunk végleges 2015-ös adatokat, azok néhány nap múlva fognak eh, megjelenni, de folytatni fogjuk az együttműködést, és megpróbálunk kompromisszumot eh, létrehozni, és remélhetőleg eh, Washingtonban csütörtökön az IMF tavaszi értekezletén sikerül előrehaladást elérni. Szó van például Görögországban további lépésekről, például az energiapiac megnyitásáról is. Akkor most néhány szót a menetrendről. A delegáció vezetők Aténba két, voltak 2000, bocsánat, már április másodikán. Folytatják a munkát, ma is folytatják a munkát. Tehát meg, meg kellett hosszabbítani 24 órával a küldetésüket azt remélve, hogy sikerül megállapodást jutni. Ideális esetben ugyanis e, a jövő héten egy informális e, munkacsoport megállapodásra kerülhet sor, és ezt követően lehetséges lesz az Eurogruppon belüli elfogadás, illetve ezt követően két-három héten belül a, a jogszabályi szövegek elkészítése, tájárvezetek elkészítése, ami a likviditást illeti a görög helyzet szerintünk kezelhető, de nem marad mindig kezelhető tehát ezért is fontos az, hogy a lehető leghamarabb befejezzük ezt a munkát. Mindenki eh, tudja, és én is aláhúzom, hogy eh, nyilvánvalóan konvergál a jelenlegi programfelülvizsgálat és az adósságtárgyalások kérdése. Ezek összefüggő eh, témák, és én úgy gondolom, hogy mindez majd az IMF ülésén is napirendre kerül, már mint a, az adósság tárgyalások, az adósság helyzet ügye. Most pedig örömmel várom az önök kérdéseit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, mindkét előadás megerősíti, hogy lehetséges és szükséges a megállapodás, és nagyon pozitív az a tény, hogy a bizottság, valamint a többi európai intézmény egyetért a fiskális cél meghatározásában, amelyet még a görög hatóságok is elfogadnak. Nagyon nehéz lenne megérteni számukra, hogyha más intézmény ezt megkérdőjelezni. Most pedig Meghallgatjuk a kérdéseket. Először Kricosz képviselő a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem volna. Az egyik arra vonatkozik, hogy az Európai Bizottság és az IMF közt milyen a kapcsolat. Politikai vagy statisztikai különbségek figyelhetők meg a követendő szakpolitikák terén, ugyanis a görög kormány hangsúlyozta ezen nézeteltéréseket, a miniszterelnök olyan messzire ment, hogy egy agresszív politikáról beszélt az IMF részéről, és a görög köztársasági elnök is azt állítja, hogy mi, európaiak boldogulnánk az IMF nélkül is. Kérném, hogy részletezzék azt, hogy melyek a különbségek az Európai Bizottság és az IMF között, illetve hogyan tervezik kezelni ezeket a különbségeket, hiszen ez fontos továbbá a görög gazdaság finanszírozására vonatkozóan itt nem csak arról van szó, hogy a kormánynak, illetve az államnak mit kell fizetni a hitelezőknek, az LKB-nak, hanem az is fontos, hogy a magángazdaság hogyan működjön. Éppen ezért szeretnénk tudni, hogy ha lesz egy megállapodás a napokban, vagy az elkövetkező hetekben, mi történik majd a görög gazdaság finanszírozásával? Tudna-e pontosabb részletekkel szolgálni erről? Köszönöm szépen. Kikezdeni. Nos, köszönöm szépen ezt a kérdést. Valóban az Európai Bizottság és a Nemzetközi Valutalap szorosan együttműködnek. Az IMF teljes mértékben részt vett az felülvizsgálat első részében, vagyis az első felülvizsgálatban, és a program céljaival egyetértünk, valamint azon intézkedésekkel is, amelyek szükségesek a célok eléréséhez. Természetesen azzal is tisztában vagyunk, hogy az értékelés szempontjából vannak különbségek, nem nincs egyetértés abban, hogy milyen erőfeszítések szükségesek a fiskális célok eléréséhez. Vannak bizonyos nézeteltérések a strukturális reformok szükségessége terén, de ezek áthidalható nézeteltérések. Mi dolgozunk a dokumentumunkon, a memorandumon, az IMF maga is készít egy dokumentumot a saját belső folyamatai eljárásai alapján, de ez a korábbi görög mentőcsomagok esetében is így volt, és más országokra vonatkozó programoknál is, hiszen az IMF nek van egy saját testülete, mi pedig a biztosi testület, ugye az Európai Parlamentet tájékoztatjuk, tehát különböző eljárásokat követünk, de azt elmondhatom, hogy konstruktív szellemben folyik az együttműködés, és amennyiben vannak különböző értékelések, úgy gondoljuk, hogy ezen különbségek mindenképpen áthidalhatóak. Ami pedig a görög gazdaság finanszírozását illeti, amint a felülvizsgálat lezárul, sor kerül a program értelmében a következő támogatás folyósítására. Ez, ez a cél, és nem számítunk arra, hogy késedelmekre kerülne sor, de talán Pierre ezt kiegészítheti. Valóban én is ugyanezt gondolom, amit Valdis politikai megközelítés különbség, vagy taktikai különbség, eh, politikai nincsen, a taktikai eh, különbségek eh, lehetnek, vannak intézményes és eljárási különbségek, vannak statisztikai különbségek, amelyekről egyébként beszélünk, és néhány nap alatt ezek feloldódnak. E, itt szeretnék mindenkit megnyugtatni, mindenkit azzal, arról, hogy az összes intézmény azt akarja, hogy e, kéz a kézben e, folytassák a közös cél érdekében ezt a munkát, és segítség Görögországot. Tehát nem fogok felülni itt most spekulációknak, amelyeket különböző médiákban találunk eltérő akaratról. Csak egy memorandum of understanding van, csak egy tárgyalási folyamat van, még ha, ahogy mondtam is, a paraméterei az intézményeknek nem ugyanazok. Ami pedig a görög gazdaság finanszírozását illeti, e, ismét elmondom, hogy szerintünk jelenleg nincs likviditás probléma a görög gazdaságban. Eh, amikor majd az első felülvizsgálat lezárul, akkor eh, következhetnek a további átutalások, illetve a következő részletek, eh, a következő részlet átutalása. Nyilvánvalóan azt is majd folyamatosan figyelembe vesszük, illetve figyelemmel kísérjük, és minél gyorsabban szeretnénk ezt a felülvizsgálatot befejezni. Tehát amilyen gyorsan csak lehet, inkább így fogalmaznék. E, szerintünk nincs vesztegetni való idő, és e, az annyi időt fogunk e, felhasználni, amennyire szükség, amennyi szükséges. Ha nincs szükség sok időre a felülvizsgálat befejezéséhez, akkor nem fogunk több időt szánni rá. Köszönöm, Udo Bulman. Köszönöm, Roberto. Biztos urak. Egy olyan gazdaságról beszélünk, amely 30%-et a potenciának elvesztette az elmúlt években, és most stagnál. Egy olyan gazdaság, olyan tagállamról, mely nyilvánvalóan, ahogy Dombrovskis biztos úr is elmondta, releváns lépéseket tett, hogy végrehajtsa a reformprogramot, kat. Egy olyan országról, amely nyilvánvalóan sarokköve a mediterránumban kifejtett politikáinknak, annak a képletnek, amely révén a migrációs kihívással is be kell nézzünk. Európa tele van kihívásokkal, fenyegetéssel, éppen június 23-án. A brit döntés ugye az egyik ilyen fenyegetés, amely előttünk áll. Kérdésem az, hogy a helyzet komolyságának láttál, garantálhatja is, mond borítókahatja e azt, hogy nem lesz intézményi lottózás itt, vagy, vagy kockázat. Ugye a görög közpeti bank, a görög privatizációs ügynökség és többen is rámutattak arra, hogy most van a lendület pillanata, most kell megállapodni ahhoz, hogy felhúzható legyen a gazdaság, és új munkahelyeket lehessen teremteni, új növekedést elérni. Utolsó gondolatom az, hogy biztosak lehetünk abban, hogy az Eurogroup egy hanggal beszél. És mi az akadály az IMF előtt, hogy csatlakozzon a többiekhez, hogy egy irányba evezzen minden intézmény. Mert ha széttartó megoldásokat kínálunk, az nem fog sehova vezetni. Nem, nincs idő várni szerintem. No, ami a kérdés első részét illeti, való igaz, hogy Görögország hosszú és mélyreható recesszión van túl, és a helyzet elkezdett javulni 2014-ben már, gazdasági, a görögazdaság növekedési pályára állt, csökkenni kezdett a munkanélküliség, Görögország képes volt pénzügyi céljai teljesíteni, és a pénzügyi piacok is érzékelhető javultak, és a, az elmúlt év végén 2,5%-os növekedést prognosztizáltak. Tudjuk, hogy a politikai fejlemények máshova vezettek. Ismét a pénzügyi instabilitás visszatérőben volt, holott a pénzügyi stabilitás a gazdaság növekedés alapja, ennek hiányában az elmúlt év első felében ez hiányzott. Görögország nem tudott pályára, növekedési pályára állni a terveknek megfelelően, és a téli gazdasági előrejelzés tavalyi évre 0%-os növekedést prognosztizált, ám a friss adatok ennél pozitív eredményekről szólnak. Meglátjuk májusban, valószínűleg némileg jobb eredmény lesz mérhető. Ugye akkor mindez még egy dolgot jelez. Az, hogy Görögország gazdasága jelenleg a potenciálja alatt van, tehát pár pénzügyi stabilitás reméljük állt, és az első felülvizsgálat nagyon fontos mérföldkő lesz eszmérendő, de úgy látszik a görög a gazdaság képes tápra állni, és ahogy fél évvel ezelőtt jeleztük, pozitív meglepetések várhatók végre, nem negatívak, mint korábban. Um, ahogy ön is vázolta a helyzetet, az nagyon komoly. Görögország többszörös válsággal kellett szembenézzem, és nagyon összetett a helyzet, ezt átlátjuk, és ebben kell megoldást találjunk. Ám ez a megoldás nyilván a görög hatóságok teljesítményétől is függ, hogy a memorandum understanding vállalásaikat hogy tudják teljesíteni az Eurogroup a maga részéről. Azt kérdezte, egy hanggal beszéle, azt mondom, igen, nagyon világos a felhatalmazásunk, már tavaly augusztus óta, és amit a kollégáktól hallunk, az az, hogy a mandátumnak megfelelően működik, működnek, és a programot így hajtják végre. Moszkoviszi úr? Csak röviden. Nem lehet taktikai vagy politikai játékot űzni a kontextust mindannyian ismerjük, Görögországnak szüksége van növekedésre, e, Görögországra szükség van az eurozónán belül is, és fordítva. E, tudjuk, hogy milyen kívásokkal küzd. Görögország például a menekültválság vonatkozásában is. Ugyanakkor ez nem egy politikai döntés, e, nem szubjektív döntés. Ugyanazon Memorandum of Understanding alapján dolgozunk, az összes intézmény, és ahogy én magam is mondtam, már történtek olyan előrelépések a tárgyalások során, amelyek azt igazolják, hogy igazándiból együtt, együtt működünk, mégpedig objektív alapon. A harmadik dolog, amit szintén mondtam, hogy nincs vesztegetni való idő, aggasztó a helyzet, minél gyorsabban befejezzük ezt eh, a, az eljárást, annál gyorsabban jön vissza, tér vissza a bizalom, tér vissza a növekedés, kezdődik a munkahelyteremtés, és annál jobb mindenkinek. Ezzel nem játszunk. Ehm, minél előbb fejezzük be eh, a lehető leggyorsabban. Eh, én, nekem meggyőződésem, hogy ez, ez lehetséges, és Eh, akár már a hét végéig eh, lezárhatjuk a tárgyalásnak ezt a szakaszát, és aztán, ahogy elmondtam a beszédemben, az Eurogrupon belüli eljárás, illetve a további eljárások eh, folytatódhatnak, tehát a lehetőleg gyorsabban. Köszönöm szépen, Bernd Luke. Az én kérdésem Moszkoviszi úrnak szól. kiszivárgott egy megbeszélésnek a jegyzőkönyve a Nemzetközi Valuta Alap verkeiből, és ez igazából nem volt különösebben hízelgő az euróövezetre nézve, mert ebben elhangzott az, hogy az euróövezet mindig enged úgy is, bármi történjék Görögországban. Az euróövezetnek állítólag nincsenek vörös fonalai a tárgyalások során, bármiből hajlandó engedni. Ez igaz? És ha igen, akkor ha volna valami, amiben nem engednek, mi lenne az? Euh, Nos, nem tudom, hogy milyen kiszivárogtástásról beszél, ezekkel a dokumentumokkal nem tudok foglalkozni. Közös munka van az intézmények között. Egész egyszerű a helyzet. Eh, nincsenek eh, vörös vonalak, sárga vonalak, fehér vonalak, eh, egy menetrendünk van, ez a menetrend viszont közös. Ez a Memorandum of Understanding, és ezt tartjuk be, és minden más értelmezés az túlságosan szubjektív nem kell uh, úgy tekinteni ezt, hogy uh, um, ez egy katasztrofális polémia, vagy uh, a rossz értelembe vett politika. Um, ez egy olyan ország, amely már néhány éve válságban van, újra kell, meg kell találni a, a növekedés útját. Én nem szállnék be abba a játékba, hogy melyik intézmény az, amelyik hasznos ebben, melyik az, amelyik nem hasznos. Az intézmények együtt dolgoznak, és együtt fognak maradni. E, ráadásul ugyanazon valóság, ugyanolyan szabályok mentén, ugyanolyan szövegek mentén dolgoznak, ez a Memorandum of Understanding, tehát konvergálnia kell az álláspontoknak ahogy Volkan Schäuble mondta, akit jól ismernek, Eh, azt mondta, hogy ő is meggyőződött arról, hogy az elkövetkezendő hetekben megoldást fogunk találni. Én is így gondolom, a bizottság pedig a lehető legkomolyabban veszi ezeket a, az ügyeket. Singular. Köszönöm, eh, mind a kettőjüket üdvözlöm. Eh, van egy kérdésem az EKB függetlensége problémákat okoz bizonyos országnak. Önök úgy gondolják, hogy az intézmények működésében ez a, ezt a függetlenséget teljes mértékben figyelembe veszik-e? Ön tudná pontosítani ezt a kérdését, mert nem volt teljesen nem, nem igazán értem, hogy mi az aggodalom. En fait, il y a deux questions qui interfèrent. Il y en a une. Valójában két kérdés van, ugye? A, az egyik az EKB szerepe a több intézményhez képest, Draghi úr eh, gyakran mondta azt, hogy az EKB a többi intézményt támogatja. Valóban így történik ez? Eh, és aztán innen kezdve eh, nem gondolja-e, hogy különösen fontos a jelenlegi helyzetben, és bizonyára olvassa az újságokat, és ugyanazt olvassa, mint én, és ez egy nagyon komoly kérdés, mert eh, állandó reakció volt a válság során az, hogy helyükre kell tenni az intézményeket hosszú távon is, és eh, megint csak azt látjuk, hogy eh, a tagállamok megpróbálják befolyásolni az LKB-t. E Akkor én fordítva válaszolok erre a kérdésre. A végre megértettem talán, vagy legalábbis úgy értem. Úgy érzem, hogy megértettem, de én úgy gondolom, hogy a központi bank hozzájárulása az eurózóna jövőjéhez rendkívül fontos, létfontosságú. A legnagyobb tisztelettel mondom ezt a Mario Draghi és az ő beszédei hozzájárultak ahhoz, hogy stabilizáljuk az eurozónát, és mindenki a múltban is és a jelenben is fontosnak tartja a központi bank függetlenségét, illetve a döntéshozatali eljárását, amely egyébként lehetővé teszi, hogy együttműködve szülegyenek meg ezek a, a döntések. Tehát semmilyen módon nem kérdőjelezzük meg, és nem is tűrjük el, hogy az LKB függetlenségét megkérdőjelezzék. Na most aztán E, hogy egyes intézmények részletekben, hogyan, részletekben menően hogyan működnek. Ez mindig is biztos volt, hogy az Európai Bizottság helyzete egy kicsit sajátos, és e, ezt is ki kell mondani. E, mi vagyunk az első párbeszéd alany. Ők viszont, mármint az LKB, azok nem egy utánfutó, nem úgy tekintjük őket, és nem gondoljuk azt, hogy másodlagos szereplők, de nyilvánvaló, hogy ebben a helyzetben az Európai Bizottságnak kell a saját felelősségét vállalnia Nyilván az IMF az nem európai intézmény, de az Európai Bizottságnak, mint európai intézménynek egy nagyon sajátos szerepe van. Az IMF egy kicsit máshogy működik, és hát így működnek, így, így, így működnek együtt ezek a szervezetek. Uh, well, uh... Nos, csak hogy kiegészítsem, amit Moszkovici biztos úr az imént elmondott. Nos, persze, hogy az LKB függetlenségét tiszteletben tartjuk, és az ISM szerződést is, amely kimondja, hogy az ISM programok az Európai Bizottság által kerülnek végrehajtásra, az LKB-val egyeztetve, szoros együttműködéssel az IMF-fel. Pontosan így is működünk, az ESM szerződés szerint, mely az LKB e szerepkörét pontosan meghatározza az ESM programokban, és nagyon fontos szerepet tölt az LKB e a pénz, a banki ágazat támogatásában, a likviditási segítségtőjében és a többiben. Köszönöm. Köszönöm. Dimitrius Papadimulus kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr. Moszkoviszi úrhoz lenne egy kérdésem. Biztos úr, teljes mértékben egyetértek önnel. Nem vesztegethetünk el több időt. Ön is említette, hogy nagyon fontos előrelépések történtek a megállapodás alkalmazása során, valamint az európai intézmények és a görög kormány közti egyeztetések során, már ami az első értékelésnek a lezárását illeti. A következőt szeretném kérdezni öntől. Melyek azok a pontok, amelyeket még meg kell oldani, tisztázni kell, hogy lezárhassuk ezt az értékelést? Az értesülésem szerint a görög kormány előterjesztett egy javaslatot a nyugdíjrendszer kiigazításáról, úgy, hogy létrehoznának egy alapot. Nem tudom, hogy önöknél van egy ilyen nyugdíjalap, a GDP 1%-át lehetne így állítólag megtakarítani. 75 százalék a 75 százalékot lehet megsporolni a nyugdíjak csökkentése terén, illetve a kiegészítő nyugdíjakat is szeretnék csökkenteni, és a további megtakarítás pedig abból adódna, hogy a munkavállalók hozzájárulásait fokozatosan emelnék, és úgy tűnik, hogy e tekintetben is van társadalmi konszenzus hiszen a görög munkavállalók képviseleti szervezetei jóvá hagyták ezeket a javaslatokat. Önök miért nem értenek egyet ezzel? Ugyanis ezáltal végre lehetne hajtani a megállapodást, és ez azt is jelenteni, hogy az adók rövid távon emelkednének, ezt is úgy tűnik, hogy a görög munkavállalók elfogadnák. Egy második kérdés pedig a non-performing loanok -ok kapcsán elhangzott egy javaslat, amely azt tartalmazza, hogy egy rövid ideig, mindjárt lezárom elnök úr, egy rövid ideig bizonyos hitelek védelmét felfüggesztenék, de csak azok esetében, az, amelyek az első, amelyek az állandó lakhelyjel kapcsolatosak, tehát ha valaki vásárolt egy lakást, nem veszítheti ezt el, de valóban ez csak egy korlátozott időre szóló intézkedés, amely egy évre szólna körülbelül. A bizottság egyetért ezzel, mert hogyha ezek lennének a nézeteltérések, nem tudom, hogy miért nem próbálják áthidalni ezeket a különbségeket. Hát a részletekben nem szeretnék most bebocsátkozni, mert Aténban jelenleg is zajlanak a tárgyalások, és én magam a delegáció vezetőnkkel többször is az, az elmúlt napokban kapcsolatban voltam, és beszéltem a pénzügyminiszterrel is szombat este, tehát az egész egy folyamatban levő munka. Nyilván nekünk megvan, az a, megvan a saját álláspontunk. Úgy gondoljuk, hogy jó eredményeket értünk el a nyugdíjárulék hozzájárulásoknál, az adórend, a nyugdíjrendszernél, és az intézmények, az IMF is most a pénzügyi fenntarthatóságot próbáljuk elérni. Ma még nem vagyunk ott, hogy befejezhessük a tárgyalásokat. Tehát a tárgyalások mennek most is, eh, lehet, hogy ma éjszaka lesznek eredmények, vagy az elkövetkezendő napokban. Eh, még mielőtt Washingtonba mennénk, ott megvizsgálhatjuk, hogy hogyan állunk, gyakorlatilag egyetlen egy vezérfonalunk van, a Memorandum of Understanding tiszteletben tartása, eh, amely tartalmaz bizonyos követelményeket, eh, amiket teljesíteni kell. Ami a nem teljesítő hiteleket, eh, az NPL-eket illeti, a program számos reformot már megélt. A bankokat azt kértük, hogy a saját kapacitásukat növeljék a non-performing lónok vonatkozásában. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a jogi keret egyre inkább támogatja ezeket a fellépéseket, banki fellépéseket, például a polgári eljárási törvény megváltozott, e, emellett e, a e, társasági fizetésképtelenségi törvény, vagy sőt törvény szintén megváltozott, a korábbi az alkalmazhatatlan volt, továbbra is zajlik a munka eh, arra vonatkozóan, hogy eh, nem bírói úton hogyan lehest eh, adósságrendezési eljárást folytatni, és a bankok számára operatív célokat fogalmazunk meg, hogy csökkenjen az NPL szint mégpedig lehető leghamarabb az új polgári eljárási törvényt még nem kezdték el alkalmazni, mert az éveleje óta valójában az ügyvédek sztrájkolnak, tehát látunk előrelépést, ugyanakkor fontos az, hogy e, először is a szabályokat elfogadják, ami még hiányzik, és aztán az egészet végrehajtsák gyakorlatilag ez ugyan az az álláspont, amit az előző kérdésre válaszolva mondtam. Jó eredményeket értünk el, de még nem vagyunk a megoldás kapujában. Thank you, Ernest Urtason. Köszönöm, Ernest Urtason. Köszönöm, biztosok, biztos urak, hogy eljöttek. Két konkrét kérdésem van. Az első, szeretnék visszatérni arra, amit kollégám említett. Amikor Görögországban voltunk, azt mondták nekünk, hogy a stabilizációja a a nyugdíjalapnak három éves 1,5%-os befizetési alapon történik, és úgy tűnik az intézmények és a bizottság nem értettek egyet ezzel a görög javaslattal. Egyet valóban így volt, megerősítik? És ha igen, akkor mi az oka ennek, hogy nem fogadták el ezt a nyugdíjreformot? A bizottság azt is bejelentette, hogy az intézmények a jelenlegi ö, görög nyugdíjak nominális érték kének felvizsgálatát nem kérték. Tehát a jelenlegi nyugdíjak nominális értéke csökkene, vagy sem. Második kérdésem a privatizációs alapot illeti. És Tataki szúr azt mondta, amikor Atinban nála jártunk, hogy az 50 milliárdos cél nem volt realista, reális. Erre az évre mondjuk körülbelül 2,5 milliárdos lehet a cél, és egész évben a privatizációs program összesen 6,5 milliárdos cél számolhat reálisan. Kérdésem az, hogy a bizottság továbbra is fenntartja az 50 milliárdos cél reális célként, ahogy a memorandumban áll? Vagy egyetértenek ezekkel az aggályokkal, amelyeket most tettem? Köszönöm. Uh, Oké. Okay. Tehát, ami az első kérdést illeti, a nyugdíjrendszert illetően hogy Pierre az imént már vázolta, ezek még most folyó tárgyalások, a görög kormány igen átfogó javaslat tett az asztalra több hónappal ezelőtt, és ez valóban tartalmazott átmeneti növekedéseket, a társadalmi befizetéseket illetően. Ezek az elemek még mindig vita tárgyai, tehát és azt gondoljuk, hogy a megállapodás belátható határidőn belül a következő napokban, vagy talán hetekben lezárulhat, és a memorandumban álló célt továbbra is fenntartjuk, tehát a görög fent, nyugdíjrendszer fenntarthatósága, egyszerűsítése és hozzáigazítása a nyugdíjaknak az emberek életen át való befizetéseinek mértékéhez. Ám most a tárgyalások utolsó szakaszában vagyunk, úgyhogy nem tudok semmit mondani konkrétan ezekről semmit. Aztán a privatizációt illető kérdésre azt mondhatom, való igaz, A privatizációs bevételek körében körülbelül két-két és fél milliárd eurót várunk már ebben az évben. 250 ezer volt, euró volt tavaly ez a bevétel, és 2018-ig a cél 6,2 milliárd eurós privatizációs árbevétel. Ambiciózus, de szerintünk elérhető cél, hogyha a kormány tartja azt a vállását, illetve amelyet a múlt hónapban bemutatott. Az 50 milliárd az egy hosszú távú cél lehet csak, a bizottság tárgyaló álláspontját, ami maradom a fogom eszembe megállapította, augusztus, az augusztusi döntés alapján, ebben áll az a szám, a privatizációs alap pedig nyilvánvalóan része ennek az egész körnek. Ennek felállítása, hogy hol tart, nos, ez a mérf- második mérföldkőcsomag része volt, a görög hatóságok jóvá hagyták a privatizációs alap létrehozásra vonatkozó döntést, és 2000 16-ban már mielőbb felállhat. Erre vonatkozó jogszabályt is el kell fogadni az első áttekintés fölvizsgálat körében, és akkor ezt követően, miután az új jogszabályt elfogadják, az alap mielőbb feláll és működik majd. Úgyhogy egy irányba húznak a dolgok, tervezetekről beterjesztésre, a tőkekövetelmények kielégítése folyik, az alapról áttét, átteszik ezeket az összegeket, belső szakpolitikákat kell létrehozni az alap működését, szabályozandó és a bizottság létrehozása, meg az igazgató tanács létrehozása is folyamatban van, úgyhogy többé-kevésbé a privatizációs alap létrehozása tekintetében megfelelő, a tervetnek megfelelően haladunk. Nem tudom, hogy az FDD részéről, hanem az képviselő. Egy picit Luke úr kérdését ragoznám még. Szeretném, hogyha Moszkvici úr válaszolná rá, hollandul fogom kérdezni. A Wikileaks megbeszélések az IMF igazgató részéről, amely ugye kiszivárgott, ami összekapcsolódik érdekes módon azzal a kérdéssel, hogy a körögország vajon kapott-e hiteltámogatást, idézem, tudjuk, hogy nem működik Paul, mert ezek a fickók ugyan megállapodnak valamiben, de másnap már föl is mondják. Újra és újra elmondtuk, hogy nem tartják be az ígéretüket. Nem működik. Nekik minden változik, náluk minden változik, ahogy a hatóság akarja. Tehát ami kitűnik ezekből az idézetekből, a lehallgatott vagy kiszivrágott anyagból, az LKB e koncesszió eh, elnöke szerint, hogy az LKB e egyetértett a görögországi adósságkönnyítéssel. Ám kérdés, hogy ez, ez IMF valóban támogatja ezt, és az EKB is akarja a megállapodás alapján, hiszen a bizottság van az adóságkönnyítés politikai nehézségével nem akarnak szembenézni. Kérem a bizottság képviselőit, hogy együtt, érte, együtt értenek az adóságkönnyítéssel görögösszeg számára, meg tudnak-e állapodni ezzel, a része ez az általános megállapodásnak, ez az elem. Először is, eh, ahogy mondtam, én szivárogtatásokat nem kommentálok, nem tudom honnan származnak, nem tudom, hogy mennyire hitelesek. Megismétlem, mi megállapodásra törekszünk, globális megállapodásra, és tudatában vagyunk annak természetesen, hogy van kapcsolat a program és a görög adósság csökkentése között. Eh, mindig is mondtuk, eh, az Eurogroup 2012. novemberi megállapodásában is eh, ez szerepelt. Amikor az adósságról kezdünk el beszélni, nyilván, illetve azt is hamarosan el kell kezdenünk beszélni az adósságról, a bizottság tudatában van annak is, hogy bizonyos herkatok is szóba kerülhetnek. Ami a végrehajtást illeti, mindig ott van a lényeg, mert elfogadni egy megállapodást az egy dolog, végrehajtani az, az egy másik dolog. Számunkra itt most a végrehajtása fontos, mégpedig egy hiteles végrehajtás, mert csak így van értelme a reformnak, csak így van értelme a megállapodásnak, ez Görögország érdeke, ez a mi érdekünk, e, és ezért is veszünk részt ebben a folyamatban végezetül. E, ahogy már mondtam, e, nincs értelme annak, hogy tovább rágjuk ezeket az intézményes ellentmondásokat. Közös menetrendünk van, Nyilván az intézményes kiinduló pont az lehet, hogy nem ugyanaz, mert a statisztikai alapok nem ugyanazok, ugyanakkor nem sikerül majd megosztani ezeket az intézményeket, mert összességében vagy végsősorban mégis ezek együtt kell, hogy elérjék ezt a nagyon precízen meghatározott, végigcsinálják ezt a nagyon precízen meghatározott menetrendet. Köszönöm szépen. Most pedig a KHD I keretében van néhány percünk. Von Weizsäcker képviselő. Nos, teljes mértékben megértem, hogy jogos és bölcs dolog az, hogy az ember a kiszivárogtatásokat nem kommentálja, ugyanakkor azért annak is van értelme, hogy az ilyenfajta fajta információknak egy kicsit utána menjünk, hiszen említette, hogy a kompromisszum végül létrejön, és ennek így is kell lennie, de ebben megint az a veszély, hogy ez egy olyan kompromisszum lesz, amelynek az alapja a nem kielégítő reformok lesznek, a túlzott többlet és egy túlzottan optimista adósság elemzés. Én pedig úgy látom, hogy az európai hitelezők és a görög kormányzat között egy ilyen intellektuálisan gyenge kompromisszum egy csapdát is jelent, mert pedig az IMF feladata az, hogy ne sétáljunk bele ebbe a csapdába. Úgyhogy felmerül bennem az, hogy hogyan tudjuk biztosítani a szavazó polgárokat arról, hogy nem egy ilyen gyenge megállapodás születik nyáron, hanem egy olyan, amelynek az alapja a végrehajtandó reformok realisztikus értékelése. Realisztikusan kell értékelni azt, hogy ez az elsődleges többlet milyen, és az adósság fenntarthatóságának az elemzése is realisztikus kell legyen. Nos, ami a kérdését illeti, konstruktívan együtt működünk az IMF-fel, és az értékelés tekintetében vannak köztünk nézeteltérések, de véleményem szerint ezt meg tudjuk oldani, ki tudjuk küszöbölni ezeket. Ami pedig a túlzott elsődleges töbletet illeti. Az elsődleges többlet meg van határozva az egyetértési megállapodásban, már augusztusban belekerült, és 2018-ig a GDP 3,5%-át kell, hogy elérje. Ez egyébként egy százalékkal kevesebb, mint a korábbi, a második görög program esetében, amely kilátásba helyezte a középtávú elsődleges töbletet. Az elsődleges töblet célja pontosan az, amiről tárgyal most az Európai Bizottság a mandátum értelmében. Ami pedig a reformokat illeti, azt említette, hogy ezek nem voltak kielégítőek. Valóban a strukturális reformok, amelyek feladata modernizálni a görög gazdaságot, ezek nagyon is szükségesek, és intenzíven együttműködünk a görög hatóságokkal. Azt is meg kell jegyezzem, hogy ez egy előre hozott program volt, nagyon sok reformról született döntés, illetve jogszabályok, ezeket végrehajtották, még mielőtt a támogatást átutaltuk volna Görögországnak, és komoly első lépések történtek a továbbiakban is, tehát el kell mondjuk, hogy Görögország teljesített eddig a reformok terén, de természetesen több lépésre van szükség, és megint csak mondom, hogy az egyetértési megállapodás az mi iránymutatásunk, ami pedig az adóság fenntarthatóságának az elemzését illeti, valóban, ahogyan is említette, nem optimista, hanem realisztikus értékelésre van szükségünk, és a mi elemzésünk, amelyet már augusztusban elvégeztünk, az bizonyította, hogy vannak bizonyos kockázatok, az adósság fenntarthatósága, terén. Én azonban nem mondanám azt, hogy túlzottan bizakodóak ezek az elemzések. Ha figyelembe vesszük a tavalyi gazdasági kilátásokat, valamint a fiskális eredményeket, ezek jobbak voltak, mint ahogyan mi azt előrejeleztük a tavaly augusztusi adósság elemzésünkben, és szerintünk ez realista továbbra is, de úgy is mondhatnám, hogy nem egy megalapozatlanul pessimista értékelés. Egyébként ez az elemzés közvetlenül kapcsolódik az adósság intézkedésekkel, intézkedésekhez. Itt egyébként a mozgástér korlátozott, ahogyan ezt Pierre már felvázolta. Van egy megállapodás, az Eurogroup úgy döntött, hogy vissza kell térni erre a kérdésre, hogyha sikerül lezárni a felülvizsgálatot. Eh, akkor én is eh, most eh, csatlakoznék Valdishoz. El kell vetni azt a hibás feltételezést, hogy vannak olyan intézmények, amelyek lusták, és vannak olyanok, amelyek komolyak. Van egy közös végpontunk az IMF-fel. Én nyilván a, az Európai Bizottság csapatát támogatom. Mi úgy gondoljuk, hogy amennyiben a különböző reformok, az SZIA, e a nyugdíj és más kérdések véglegesítve lesznek, és 3%-os megtakarítást érünk el a GDP-hez képest, akkor azzal elérhetjük 2018-ra a 3,5%-os elsődleges E, elsődleges e, e, hiány, illetve többlet célt. Ehhez képest vannak ennél egy kicsit kevésbé optimista megjegyzések. Itt most nem a jót meg a rosszat, a jó zsarú, rossz zsarút játszunk, realistán próbáljuk ezeket a dolgokat kezelítni, tehát se túl optimistán, se túl pessimistán E, és most e, hamarosan megjelennek majd a végleges 2015-ös statisztikák, és akkor el tudjuk dönteni, hogy melyik változat az, amelyik e, reálisabb, objektív alapon előfordulhat, hogy mi tévedünk, akkor akkor sem azt fogjuk csinálni, hogy a későbbre toljuk a nehéz döntéseket, meg fogjuk tartani az objektivitásunkat, és az én érzésem az, hogy a bizottsági a jó hipotézis. Egyébként az EMS, illetve az EKB, azok az bizottság számait, illetve becsléseit osztják, nem fognak éket verni közünk, közénk. Nem hagyjuk, és nagyon nagy hiba is lenne, nem is fogjuk elkövetni ezt a hibát. Thank you. Köszönöm. Tényleg eh, számadatok lehetők, hogy jobb a helyzet, mint vártuk, ahogy Donoszki úr is, alelnök is elmondotta. Eh, Pervas Berez. Eh, merci beaucoup, excusez mon Köszönöm, elnézést kérek, hogy késtem. Ami az aténi missziót illeti, eh, a bizottságnak mondom, hogy eh, Costello úr ott helyben a bizottság eh, képviselője, akivel nagyon gyümölcsöző eszmecserét folytattunk, és bizalmunk van benne. A alapvetően itt a különböző akaratok egyesülnek ebben a munkacsoportban. Euh, Ebben a kontextusban ugye Moszkovici úr azt mondja, hogy nem fognak éket verni közénk, de hogyha létezne intézmények közti vita, akkor az aténi útunk után azt mondom, hogy azoknak lesz legitimitásuk, akik a terepen a vezető szerepet eljátszák. És ezek leginkább az Európai Unió intézményei, és az azt követő tárgyalások pedig, ugye különösen majd az adósságról szóló tárgyalások is el kell, hogy kezdődjenek. Nekünk az a begyomásunk, hogy bizonyos zsarolások történnek bizonyos intézmények között. Puisque fondamentalement, c'est l'Europe qui a le... És ugye Európa játszik vezető szerepet ebben az ügyben, nem kellene nekünk bizonyos jelzéseket küldeni arra vonatkozóan, hogy tényleg nyugodtan eh, vessük fel ezt a kérdést az IMF-nél, eh, és sur place euh, propos que vous avez Monsieur le Président, sous euh, eh, Biztos vagyok benne, hogy ezt az üzenetet átküldi, de Nyilvánvaló, hogy az IMF sem lehet süket a bizottsági álláspontra. Ami az adósságot illeti, azt gondolom, hogy a kezdeményezések azok pont fordítva történnek. Az IMF az, amely igazándiból a vezető szerepet játsza ebben a témában, mert minél nagyobbak a reformok nyilván, annál kevesebb erőfeszítés marad a, a, az adósságügyben, és fordítva. Tehát nem, egyébként nem elválasztható a két kérdés, mert összefüggnek, és azt is együtt kell majd kezelnünk. Az én eh, intuícióm eh, az az, hogy a hét végéig Washingtonban eh, majd elkezdünk, a hét végén Washingtonban majd elkezdünk erről a két ügyről egyszerre beszélni, ugyanis mindenki ott lesz az asztalnál. Tehát a addigra elvégzik a delegációvezetők a munkájukat, és megpróbálunk a lehető legnagyobb előrelépéseket elérni, és úgy gondolom, hogy eljött az ideje beszélni az összképről is. Mi készen állunk erre? Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ezt a részt lezárhatjuk. A pénzügyi segítségnyújtási munkacsoport munkának áttekintését. Köszönöm Dombrovskis alelnök úrnak és Moszkoviszi biztosnak. Itt maradunk az ECON ülés formális részén is. Ami a következtetéseket illeti, azt, hittem hogy, azt hiszem, hogy nincs szükség levonnunk következtetéseket, hiszen egyértelmű, hogy a felülvizsgálat elérése valóra válhat, és remélhetőleg a következő órákban vagy napokban erre sor is kerül. Most pedig áttérünk a gazdasági párbeszédre. Itt pedig a makrogazdasági egyensúlytalanságra, valamint a részletes vizsgálatokra fogunk összpontosítani. Ez a felülvizsgálat módszertani szempontból is fontos, hiszen tartalmaz bizonyos innovatív elemeket, és mint értékelés is fontos. A makrogazdasági egyensúlyok vagy egyensúlytalanságok értékelése szempontjából arra kérném tehát Dombrovskis alelnök urat, hogy ismertesse az észrevételeit ebben a témában, aztán majd Pierre kap szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, először is szeretném megköszönni ezt a meghívást a gazdasági párbeszéd keretében, ami ugye az európai gazdasági és szociális politika, valamint az európai szemeszter kulcsfontosságú része. Azért jöttem ma, önökhöz, hogy tájékoztassam önöket a makrogazdasági egyensúlytalanságok esetén követendő eljárásról, beleértve azon újdonságokat is, amelyeket idén vezettünk be. Pierre aztán majd konkrét országok esetére is kitér, illetve olyan területekre, ahol egyensúlytalanságokat állapítottunk meg. Februárban tettük közzé a részletes vizsgálatot, amelynek 18 tagállam volt tárgya, a riasztási mechanizmus alapján. Itt további vizsgálatokra volt szükség, és közzétettük a múlt héten a Ciprusra vonatkozó értékelésünket is, hiszen a három éves program március végén véget ért. Az elemzésünkből kiderül, hogy a tagállamok továbbra is haladást érnek el, sikerül az egyensúlytalanságokat korrigálni, és reformokat hajtanak végre különböző szakpolitikai területeken, de az eredmények között különbségek figyelhetők meg. A makrogazdasági egyensúlytalanságok kiigazítása előre haladt, de még nem ért véget az állam adóság és a háztartások adósága még magas szinten van, a munkanélküliségi ráta összességében véve csökken, de továbbra is magas bizonyos országokban, főleg a fiatalok körében, és a hosszú távú munkanélküliségi ráta is magas. A fellendülés folytatódik, de a külső kontextus további kihívásokkal szolgál, valamint a politikai kontextus is. Vannak biztonsági aggályok, problémák, geopolitikai feszültségek, amelyek mindenkit aggasztanak. A menekült válság is egy komos, komoly kihívást jelent az európai döntéshozók számára, és nem. Az is nagyon fontos, hogy a populizmus csapdáját elkerüljük. Most tehát Európának mindenképpen fel kell gyorsítani a reformok végrehajtását, a bizalmat meg kell erősíteni, és a reformokat fontos a gazdasági növekedés szolgálatába állítani, és munkahelyeket kell teremteni minél hamarabb. További előrelépések elérhetők a nemzeti parlamentek, a szociális partnerek és egyéb érdekelt felek bevonásával. Be kell vonni őket a reformok kidolgozásába és végrehajtásába. Ehhez azonban egy részletes elmétett párbeszédre van szükség. A folyamat fellendítése érdekében az Európai Bizottság országjelentéseket adott ki, akár csak 2015-ben, az idén, az évelején is ezt megtettük. A korábbi közleményükben, amely a gazdaság és monetáris unió kiteljesítése felé szükséges lépésekről szól, további lépéseket javasoltunk a makrogazdasági egyensúlytalanságok esetén követendő eljárás erősítése érdekében. Először is ezeket a kategóriákat, az úgynevezett MIP kategóriákat egyszerűsítenünk kell, hogy eredményesebb és egyszerűbb, valamint átláthatóbb legyen a keret. Hat kategóriát használtunk fel a korábbi években, ehelyett most már csak négyet amikor nincs egyensúlytalanság, van egyensúlytalanság, túlzott egyensúlytalanság, illetve korrektív lépések történtek, valamint sor került a túlzott egyensúlytalanság esetén alkalmazott eljárás bevezetésére. Ennek eredményeképpen hat ország esetében azt állapítottuk meg, hogy túlzott az egyensúlytalanság. Bulgária, Ciprus, Franciaország, Horvátország, Olaszország és Portugália, hét esetében pedig egyensúlytalanság figyelhető meg. Írország, Szlovénia, Spanyolország, Finnország, Németország, Hollandia és Svédország. Négy tagállam esetében nem amelyek esetében elemzést hajtottunk végre. A megállapításunk az, hogy nem volt egyensúlytalanság. Belgium, Magyarország, Románia és az Egyesült Királyság és ugyanígy jön ilyen eredményt állapítottunk meg két olyan ország esetében, amelyeknél első alkalommal hajtottuk végre ezt az ellenőrzést, ezt az elemzést, Ausztria és Észtország. A kategóriák számának csökkentése mellett határozott nyomonkövetést is végrehajtunk minden olyan ország esetében, ahol egyensúlytalanságot állapítottunk meg, Természetesen ez függ majd attól, hogy milyen szintű egyensúlytalanságot tapasztaltunk az érintett országban. Másodszorban a részletes felülvizsgálat megállapításait ismertettük átlátható módon, és a közeljövőben kiadunk egy MIP kompendiumot is, ismertetve a jogalapot, és pontosítani fogjuk azon kritériumokat, amelyeket az értékelésünkben felhasználtunk, illetve mérleget vetünk az első években a végrehajtás állapotáról. Ezek a lépések mind az egyértelműséget és az átláthatóságot szolgálják az a MIP eljárás végrehajtásáról, és egy eszközt is jelentenek a politikai koordináció és a felügyelet céljából. Pierre pedig konkrétabb eseteket is fog önökkel ismertetni. Köszönöm. Köszönöm, Valdis. Elég egyszerű az üzenet. E, egy viszonylag mérsékelt fellendülés van, e, miközben a külső veszélyek azok növekednek, és ennek ellenére az Európai Unión, illetve az Eurozónán belül is van egyfajta egyensúly visszanyerés. És akkor most nézzük a részleteket, melyeket elemeztünk. 16 ország volt a tárgya a részletes felülvizsgálatnak, és itt megemlítem, hogy Ausztria és Észtország vonatkozásában most először készítettünk egy ilyen Eh, jelentést, eh, mert a, a figyelmeztető mechanizmus ezt eh, lehetővé tette, illetve indikálta. Ciprus pedig először került ebbe a körbe, mert kilépett a finanszírozási programból. Két tanulságot lehet levonni. Az első az az, hogy a korrekció, a külső egyensúlyhiány korrekciója az javul, az, és azt látjuk, hogy egyes országoknak a külső egyensúly hiánya az valójában többletté vált, Ugyanakkor vannak olyan országok, ahol az egyensúlyt továbbra is fenn kell tartani, vagy akár többletet kell elérni, hogy csökkenjen a csökkenjen a, a, az adósság. E, egyes országok nagyon komoly e, kereskedelmi töblettel, illetve államháztartási töblettel rendelkeznek. E, ez leginkább amiatt van, mert a belső kereslet az nem elég erős. E, a e, egyes országokban e, nagyon magas az adósság szint továbbra is, és ez érinti a gazdaság számos ágazatát, a háztartásokat, a vállalkozásokat és az államháztartást is. Egyes országokban volt eredmény, ugyanakkor az esetek nagy részében további nehézségek vannak. És akkor most nézzük a konklúziókat. Hat ország, Franciaország, Olaszország, Horvátország, Bulgária, Portugália és Ciprus túlzott gazdasági egyensúlyhiánytól szenvednek. Ciprus most először került ide, e, erre a listára és amikor kikerült a saját e, pénzügyi programjából, akkor rögtön bekerült az európai szemeszterbe. A korrekciós mechanizmus beindítása az továbbra is egy opció marad. A bizottság figyelemmel fogja kísérni ezeknek az országoknak a nemzeti reformprogramjait. Hét ország szenved egyensúly hiánytól, Németország, Írország, Spanyolország, Hollandia, Finnország, Szlovénia és Svédország. Ezek az országok már a tavalyi évben is erre a listára kerültek. Az a különbség, hogy az összes országot tavaly óta külön figyelemmel kísér kísérjük. Aztán végül hat országban azt az eredményt találtuk, hogy nincs egyensúlyhiány, Belgium, Magyarország, Románia, Nagy-Britanniáról van szó, illetve arról a két országról, amelyet először vontunk részletes felülvizsgálat alá Észtországra és Ausztriára gondolok. Most akkor a konklúzióról néhány szót, az elkövetkezendő lépésekről. A bizottság a nemzeti reformokat, illetve a konvergencia stabilitási programokat elemezni fogja. Ezeket a tagállamok nyújtják be, és ez alapján készíti el az előrejelzéseit, adja alakítja ki azokat május elején. Májusban a bizottság eh, az ország specifikus eh, ajánlásokat is eh, megfogalmazza, egyes országokban nyilván majd elvárja azt, hogy korrekciós lépések történjenek azokkal a problémákkal kapcsolatban, amelyet a részletes felülvizsgálatok kimutattak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pablo Zával következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Tabaszkész alelnök úr, Moszkvészi biztos úr, köszönöm a mai magyarázatokat. Hazám házatáján maradnék. Spanyolország nyilvánvalóan nem hozta a deficit előírásokat. Ennek fő oka abban ragadható meg, hogy a spanyol régiók és autonóm területek nem teljesítették a rájuk eső részvállalásokat, a spanyol központi kormány megtett mindent annak érdekében, hogy a stabilitási növelési paktumban foglaltakat betartsák, és a jó pénzügyi ellenőrzés igyekezett erősíteni a régiókra vonatkozóan. Valamint egy költségvetési stabilitási jogszabály is elfogadásra került, amely kemény intézkedéseket is magában foglalt. Ugyanakkor Spanyolországban mondták, hogy történt előrelépések, de 9%-os a hiány, ezt némileg sikerült ugyan csökkenteni. A jelenlegi politika helyzetet jól ismerik önök is. Vagy nagy koalíció jön létre, vagy egy olyan kormány, ahol radikális baloldali elemek is jelen lesznek a parlamentből. Nem azt kérem, hogy egyik vagy a másik mellett törjenek láncsát most itt, hogy melyik spanyol kormány volna jobb, hanem a javaslatok megítélésében kérem a véleményüket. A kilemúlt két évben végrehajtott reformokat miképpen látják? Vagy a közkiadások növekedését, a, köz, a államadóság növekedésnek lehetőségét hogyan értékelik Spanyolországban? Önök szerint a költségvetés állapotát látva helyén való-e, hogy a költségvetési kiadásokat növelni tervezi a kormány? és vajon, vajon a növekedési és munkahelyteremtési program a költségvetési kiadások mentén folytatható-e, és a reform nem akad el ezek mellett? Azt gondolom, hogy a helyzet az rendkívül komoly. Mosolyogtam amikor hallgattam a kérdését, mert korábban arról volt szó, hogy 4,7 százalékos a hiány. Akkor megkérdőjelezték azt az adatot, amit mi mondtunk, amit becsültünk, és hát szerintem nem tévedtünk. Tehát a mi véleményünk és elemzésünk azok, azok helyes helyén valóak voltak, tehát további erőfeszítéseket kell tenni. A, az elkövetkezendő hetek kormány alakítási kérdéseiről nyilván nem fogok egyáltalán semmit mondani. Bármilyen is lesz a kormány, szükséges visszatérni azokra az elvárásokra, amelyeket a stabilitási paktum megfogalmaz, és hát ezek ott vannak a, az asztalon. Ehm, a miniszterelnök úr már most halasztást kért, ehm, de a bizottságnak az a felelőssége, hogy értékeljen, e, és odahasson, hogy a stabilitási paktumot betartsák. Ez így volt a múltban, így van a jelenben, és így lesz a jövőben is. Thank you. Uh, Köszönöm. Kiegészítésképpen azok után, amiket, amit Pierre elmondott, márciusban már uh, megfogalmaztunk uh, ajánlásokat Spanyolország irányába, és hangsúlyoztuk ezt a kérdést is, nevezetesen, hogy a regionális kiadásokat um, ellenőrizni kell, és ez volt az egyik ok annak, amiért Spanyolország tavaly a fiskális célt nem ért el, és pontosan ezt vitattuk meg a spanyol hatóságokkal, azt, hogy hogyan fogja a fiskális fegyelmet a regionális és egyéb szinteken is garantálni a kormány annak érdekében, hogy a fiskális célt a kormányzati szinten elérje az ország. Ez tehát egyértelmű. Ami pedig a további lépéseket illeti, Ez összhangban van azon értékeléssel, amelyet más országokkal kapcsolatban is elvégeztünk, miután megkaptuk a fiskális adatokat, amelyeket a Eurostat ellenőrzött, illetve a tavaszi előrejelzést frissítjük a makrogazdasági adatainkat, tehát májusban visszatérünk erre. Visszatérünk a túlzott deficit eljárás keretében azon országokra, amelyek érintettek, illetve a stabilitás és növekedési paktumra is. Teljes mértékben egyetértek Pierrel, a bizottság nem folytat politikai, nem bonyolódik a politikába a tagállamokban, de az is egyértelmű, hogy Spanyolország nagyon komoly előrelépéseket tett az elmúlt években, ami a reformok végrehajtását illeti, és viszonylag erős gazdasági növekedést is elért, ez túlmutat az európai átlagon, és a munkanélküliség iráta is csökkenő tendenciát mutat, noha tudjuk, hogy még mindig elég magas. Ami most fontos, az az, hogy folytatódjék ez a folyamat, nem szabad alásni az eddig elért eredményeket, és ami az adósságát, az adósság átütemezését illeti. Nagyon fontosnak tartom, hogy nem szabad bizonytalan helyzetet előidéznünk. Spanyolország teljességgel képes arra, hogy eleget tegyen az kötelezettségeinek, úgyhogy ilyen vitát nem nyitnék. És fontos a reformok lendületét fenntartani, valamint a piacok bizalmát is hogy Spanyolország képes legyen megfelelő kamatok mellett finanszírozni az adósságát. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Nagyon pozitív hangsúly a reál gazdasági kérdésekre. Eliza Ferreira következik. Well, thank you very much. Köszönöm szépen, nem akartam a spanyol ügyet felhozni, de hogy Pablo már megemlítette, hát mindannyian nagyon körültekintően vizsgáljuk, nézzük, hogy a bizottság hogyan hagyja végre a jelenlegi jogszabályokat, és különösen kényesek azok az erőfeszítések, amelyeket egyes tagállamoktól követelnek meg, hiszen mindig ugye próbáljuk megérteni, mennyire érvényesül az egyensúly a jogszabályok végrehajtásában, végrehajtatásában de nem e, ez a legfőbb tárgya a mai vitánknak persze. Mégis szeretnék érinteni egy másik témát, hiszen azon eszközök körében, amelyeket a bizottság használ, hogy a szabályok a megfelelés biztosítsa, jó tudjuk, hogy a bizottság 8 pénzügyminiszter kézjegyével kapott egy levelet, amely kis kiigazítást irányozna elő, amely ugyan észszerűnek tűnik, a egyensúly felé haladó pályának megfelelő időszakban, hiszen a strukturális egyensúly ugye egy, egy fekete doboz. Senki sem érti ennek a pontos miben létét, de úgy tűnik, most újra kell gondoljuk, hogyan vizsgáljuk ezeket az értékeket és statisztikákat. Viszont a kérdésem azzal a veszélyekkel foglalkozzon, amely a bizottság feladata, hogy kezelje azt, és gratulálok az eddigi működésükhöz, mely eszk, hogy meghatározzák, mely eszközök működnek jól, csökkentették 6-ról 4-re az osztályozást, és több lépést tettek, amely jó, mégis úgy tűnik a bizottság, mintha megismételné a túlzott hiány eljárás elemzését nominális értékekre alapozva a makrogazdasági változók körében, amikor az MEP-t alkalmazza. Holott a makro gazdasági egyensúlyhiányok körében épp azt kéne megérteni, hogy a reálgazdaságnak milyen a teljesítménye volt a kép. És ennek vannak persze kihatása is. Kérdésem tehát az, amikor a strukturális reformokat nézik, meg a nemzeti reformprogramokat értékelik, ki tudnak-e lépni a, a megfelelés, meg nem felelés paradigmájából, tudnak-e nyíltabban, nagyobb megértéssel szembenézni a reálgazdaság tényleges helyzetét vizsgálva. Még azt akarom elmondani, hogy 28 tagállamból 20 vesztett export, az elmúlt 5 évben vesztett exportpiacokból részesedéséből. Ez tény. Köszönöm. Ami az első kérdést illeti, a nyolc pénzügyminiszter levele. Az output gépet illetően, meg a bizottság előjelzésének időhorizontját illetően. Mindezt most körültekintően vizsgáljuk, kihatásait is. Éppen most léptünk kapcsolatba az olasz pénzügyminiszterrel Padon úrral, aki valószínűleg a a mozgató rugója ennek a levélnek. De azért azt meg kell jegyezzük, hogy van egy közösen megalapított módszertan, és ezt mind a 28 tagállam jóvá hagyta, és módosítókat is mind a 28 tagállamnak jóvá kell hagynia ebben. Ez esetben tehát ez a output gap munkacsoport feladatába esik ennek megvitatása, illetve ők kell megfelelő megoldást találjanak. Jól tudjuk, hogy az output gap kalkulációk nagyon-nagyon bonyolult technikai számítások, nem könnyű átlátni és megmagyarázni ezeket. És a mostani módszertanunkban, amely az EMU mélyítésének összefüggésében folyik. Egyszerűsíteni szeretnénk az európai szemesztert, és itt vizsgáljuk azt is, hogyan lehet az output gap kérdését is rendezni, hogyan lehet önindikátorokra támaszkodni, amelyek könnyebben követhetőek. Mindezt tehát nyílt hozzáállva értékeljük. Persze a bizottság a maga szakállára nem tudja ezt megváltoztatni, az 28 tagállam által megállapodott közös módszertan. Aztán a makrogazdasági egyesül hiányok az MIP-k tárgyában. Az indikátor ponttáblát alapján mér értékeljük a tagállamok gazdaságát, és aztán országspecifikus ajánlásokat dolgozunk ki később ezekről. Ezek sokszor nem mindig számszerűsített adatokra támaszkodnak, vagy nem tartományos, sokszor kvalitatív jellegű értékelések a tagállamok gazdaságát illetően, arról meghatározva a kulcsterületeket, a kulcsreformok igényét, amelyek a, az ott a gazdasági teljesítményét javítanának. Talán Pierre hozzáfűzne valamit? Csak két szót először is. Ez a nyolc ország ez élvezi a figyelmünket, meg fogjuk vizsgálni őket folyamatosan, és ez már az Eurogrupnál is járt ez a téma, és nyilvánvaló, hogy ami a jelenlegi folyamatot illeti, nagyon komoly érdeklődéssel fogjuk ezeket a folyamatokat figyelni, és biztosítani szeretném önt arról is, hogy az összes tényezőt figyelembe vettük a részletes vizsgálataink során, ahogy Valdis is mondta, tehát minőségileg is e, értékeltük a specifikus ország ajánlásokat, e, hogy azok e, konkrétak legyenek, specifikusak. Thank you. Köszönöm. Azt kell mondjam, hogy ami a munkacsoport feladatát, illetve a bizottság értékelését illeti, nem emlékszem mindenre pontosan, de mm, rögzítettük írásban, tehát utána tudunk nézni. Bent Luke, köszönöm elnök úr, tisztelt biztos urak, olvastam ezt a jelentést a makrogazdasági egyensúlytalanságokról, és hiányolom ebből a jelentésből az egyik fő egyensúlytalanságot, amelyet jelenleg tapasztalunk a tőkepiacokon megfigyelhetőt. Ez ugyanis abban nyilvánul meg, hogy a kamatok nulla, sőt akár nulla alatt vannak, tehát túl alacsony a hitelek iránti kereslet, vagy túl nagy az ajánlat, és ennek az az eredménye, hogy a fogyasztás tekintetén megfigyelhető megtakarítások helyzete zavart. A rentabilitás a jövedelmezőség terén a bankok, illetve a biztosítók esetében problémák jelentkeznek, és természetesen az időskori ellátás is sokkal nehezebbé vált. Tisztában vagyok azzal, hogy a, mi a makrogazdasági eljárást illeti, ennek címzetjei a tagállamok, ugyanakkor a tagállamok makrogazdasági helyzetéről alig lehet, alig lehet úgy beszélnünk, hogy a kamatokat figyelmen kívül hagyjuk. Azt szeretném tudni, hogy ez a nulla, illetve negatív kamat helyzetét miért hagyják figyelmen kívül? Talán azért, mert az Európai Központi Bankot nem akarják bírálni? holott az LKB e felelős ezért a helyzetért, és ha nem, akkor csatlakoznak-e a német pénzügyminiszter követeléséhez arra vonatkozóan, hogy az Európai Központi Bank ezen káros politikától jobb lenne, ha elhatárolná magát? Azt hittem, hogy független az LKB, e de... Nos, igen, valóban. Ami a monetáris politikát illeti, Az LKB függetlenül alakítja monetáris politikát, a bizottság nem ad tanácsot vagy vagy iránymutatást e tekintetben. Tudjuk, hogy az infláció az euróövezetben továbbra is alacsony, akár negatív tendenciát mutat, illetve az LKB e inflációs célkitűzése alatt van, tehát a 2% alatt van. Az LKB e javasolt akkumulatív, kumulatív intézkedéseket, illetve a kvantitatív könnyítést javasolta. Ennek a célja az, hogy az EKB inflációs célját elérjük. Tudjuk, hogy az alacsony kamatlábak, illetve az infláció a klasszikus monetáris politika értelmében ellenkező irányba mutat, tehát hogyha ösztönözni szeretnénk az inflációt, akkor csökkentenünk kell a kamatlábakat, és pontosan ez az, amit az LKB is tesz. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ennek a politikának megvannak a korlátai, illetve vannak mellékhatásai is, amelyeket már említett. A jövedelmezőség terén problémák jelentkeznek a pénzügyi ágazatban, és ez így is van. Ez pedig olyas valami, amit mindenképpen komolyan kell vennünk és értékelnünk kell. Ami a hitel kínálat és kereslet közti egyensúlyt illeti, Gyakran hallunk arról, hogy egymásnak ellent mondanak a vélemények. Ha valaki a bankokba megy, azt hallja, hogy nincs kereslet, a vállalkozások, főleg a KKV-k pedig azt állítják, hogy nincs kínálat. Tehát valószínűleg az igazság valahol a kettő között húzódik meg. Minden esetre fontos, hogy ez a kumulatív monetáris politika azt eredményezze, hogy több hitelt kapjon a reálgazdaság. És az Európai Bizottság is vizsgálja ennek alternatív módjait, hogy nem feltétlenül a bankokon, hanem a tőkepiacokon keresztül lehessen ezt biztosítani. A bizottság ezért összpontosít a tőkepiaci unióra. És eh, Mário Draghi is azt eh, hangsúlyozza, hogy a monetáris politika által önmagában nem lehet a gazdaságban jelentkező strukturális problémákat megoldani, tehát a tagállamoknak bölcsen kellene élniük ezzel a lehetőséggel, kihasználni az időt a strukturális reformok végrehajtására. Tehát az EKB bizonyos időt tud ehhez nyújtani, de ezt az időt bölcsen kellene felhasználni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Erika Kevesambon. Euh, merci, merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur le Vice-président. Köszönöm, elnök úr, biztos urak és távirati stílusban próbálom feltenni csoportosítva a kérdéseket. Az első kérdés mag az arra vonatkozik, hogy hogyan lehet a MIPET eh, javítani. Eh, szerintem itt hatékonysági, eh, európaisági, elnézést a kifejezésért, és hitelességi problémák is vannak. Ugyanis nem csak differenciált módon kell az e-, országok közti Eh, különbségeket nézni, mert ez kicsit renacionalizálja ezt az egész kérdést, egyfajta európai hozzáállásra van eh, szükség. A másik dolog eh, az az, hogy minden országot egyféleképpen kell kezelni. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a többlet problémákat nem ugyanúgy kezelik, mint a deficit problémákat. És nyilvánvaló, hogy eh, eh, problémák vannak, eh, máshogy kezelik Németországot és máshogy Portugáliát, hogyha problémák vannak. Ugye fellépnek azon kis országok ellen, amelyek nem zavarnak sok vizet, a nagyok ellen nem. Aztán nem tesszük meg azokat a nehéz lépéseket és döntéseket, amelyekre szükség van, és eltérő a bánásmód a harmadik dolog, nem fog ez így működni. E, Portugália mindent megtett e, gyakorlatilag, és mégis e, megfigyelés alatt áll. Ez nem fog működni így. Európai politikára van szükség, ambíciózusra. Hov hova tűnt eh, az öt elnök jelentése, a Special Fiscal Board, eh, hova tűntek ezek a gondolatok? És eh, kénytelen vagyok spanyolul befejezni, ugyanis az utolsó pontban Spanyolországról, hazámról szeretnék beszélni, sok minden elhangzott már. Valóban 25%-kal eltért, 1%-kal eltértünk Spanyolország a felügyelet, felügyelet alá kerül, ez azt jelenti, természetesen nem fogják az országot szankcionálni, de kérném, hogy vegyék figyelembe azt, hogy egy évvel meghosszabbítsuk a programot. A, program, a problémákat gyökerestől kell orvosolni. Nem lehet Spanyolországban a régiók kormányozhatatlan állás, áll, áll, helyzetét így megoldani. Pour ce qui euh, concerne vos, ami az ön különböző kérdéseit illeti, a MIP eljárással kapcsolatban tudatában vagyunk annak, hogy javítani kell ennek hatékonyságát, eh, illetve eh, láthatóságát is, ezért is eh, csökkentettük az érték, bocsánat, a közérthetőségét, ezért is csökkentettük a kategóriák számát, és ezért is egy globálisabb megközelítés jellemzi most ezt a folyamatot, ami az önértékelését illeti, mi szerint eh, nem egyformán kezeljük a többletet, illetve a deficitet. Eh, én osztozok abban, hogy az országokat nem szabad megkülönböztetni, eh, ezért is fontos az, amit fel soroltam az országok, melyik csoportba lettek osztva, ott nem történt változás, nincsen VIP procedúra. Az is fontos, hogy azok az országok, amelyek komoly többleteket halmoznak fel, azok tegyenek intézkedéseket a többlet csökkentése érdekében. Ezen a területen még mozgásban vannak dolgok, és nyilvánvaló, hogy például a menekült válságnak van egy gazdasági hatása is, amit még most nem tudunk elemezni. Ami a European Fiscal Boardot illeti, októberben a bizottság hozott egy döntést, és a végrehajtást azt majd a következőkben végre lesz hajtva, tehát ez a döntés megszületett, ami pedig Spanyolországot illeti, a bizottság, ahogy ezt az elnök is mondta, májusban megteszi a szükséges lépéseket. Thank you. Köszönöm. Miguel Diegas. Ora, eh, eu eh, tive a oportunidade de ler eh, o lehetőségem nyílt arra, hogy elolvassam ezt a jelentést, különösen annak Portugáliára vonatkozó részét, és eh, amit eh, objektívan megállapíthatunk, az az, hogy kudarcot vallott az egész stratégia, ami a trojka fellépése mögött meghúzódik, ugyanis a jelentés is hangsúlyozza, hogy a szegénység, az egyensúlytalanságok nőttek, a növekedési ráta alacsony, a beruházások szintje is alacsony, több ezer jól képzett fiatalt veszítettünk el, kutatókat, akik elhagyták az országot, és akik miatt, akik hiánya miatt megkérdőjelezhető az ország fejlődése és növekedése. Voltak választások Portugáliában, és a lakosság elutasította ezeket a politikákat elutasította ezt a fiskális reformot, amelyet ennyire dicsőítenek, és amely növelte a munkavállalókra kirótt adókat, ugyanakkor csökkentette a vállalkozásokra kivetett adókat. Elutasította mindazon politikákat, amelyek a munkaerőpiacot akarták rugalmasabbá tenni, pontosan azért, mert ezek csak a nyomort terjesztették, de nem oldották meg az egyensúlytalansággal kapcsolatos problémákat, az államháztartási problémákat, ahogyan ezt a jelentés is elismeri ismeri. Úgyhogy felmerül a kérdés az az, hogy hogy lehetséges egy ilyen helyzetben kitartani ugyanazon politikák mellett, amelyek eredménytelenek voltak, kudarcot vallottak, sőt, még amelyeket el is utasított a lakosság a választások során. Ebben a szakaszban tehát nem vagyunk képesek úgy tűnik alternatív megoldásokat találni, amelyek megtörnék ezt az ördögi kört, amely ugye a függőségből és a recesszióból áll, és amelyeknek célja az, hogy fenntartsák a fogyasztást, és újra tárgyalják az adósságot, amely nem csak egy portugál probléma, hanem egy máshol is megfigyelhető probléma, tehát valóban a megoldásra kellene törekednünk. Pont két perc. Pontosan két perc volt. Sokkal fegyelmezettebb volt egyébként, mint mások. Röviden fogok válaszolni. Azt mondhatom, hogy az Európai Bizottság nem fog beavatkozni Portugáliában, ahogyan Spanyolországban sem a belügyekbe. Azért vagyunk itt, hogy a szabályok betartása felett törködjünk. Végrehajtunk egy első értékelést, ezt tettük Portugália esetében is, és ez alapján az költségvetés tervezetet elutasítottuk, ugyanis elfogadható keretek között kell tartani a költségvetést. Megállapodás, úgy, tettük ezt egyébként, hogy megállapodtunk a portugál kormányjal, és a tárgyalások során, tárgyalásokban én is részt vettem, elmentem Lisszabonba, és megfelelő üzenetet közvetítettünk. Kosta miniszterelnök azt hiszem tegnap is jelezte, hogy mit tervez, továbbra is kapcsolatban állunk a portugál kormányjal, az a szándékunk ugyanis, hogy a lehető legjobb megoldást találjuk meg a mm, tervezett időkereten belül. Tehát szerintem nem kell túl dramatizálni a helyzetet, illetve vitát szítanunk. A bizottság és a portugál kormány célja az, hogy megfelelő eredményt érjünk el, ezt mindenki elismerheti, azt hiszem. Köszönöm szépen, Ernest Urtasun. Három gyors kérdésem volna, most spanyolul tenném fel a kérdéseket. Ugye fenntarthatóságról beszélnek, a jelentésükben, illetve a felendítés támogatásáról. Nos, Spanyolországban a helyzet az, hogy a gazdasági növekedés meghaladja az átlagot, de azt is tudjuk, hogy valószínűleg ez egy expanzívabb fiskális politikával magyarázható. Tehát azt szeretném kérdezni, hiszen gyakran azt mondják, hogy túl kevés multiplikátorral dolgoznak. Szeretném tudni, hogy ebből milyen következtetést vonnak le és jelenleg a piacokon nincs feszültség. Ez indokolhatja-e azt, hogy több időt adjanak az országnak, hogy a túlzott deficit eljárásból kilépjen? A néppárt ugye említette, hogy az autonóm régiókat felelősség terheli, gyorsan szeretném elemezni a helyzetet. Szerintem az autonóm régiók a közkiadások egyharmadával gazdálkoznak, ugyanakkor a deficit marzs a teljes megengedett deficitnek csak az egy hatoda volt, és a független hatóság is két kockázati tényezőt hangsúlyozott, egyfelől a TB járulékok, valamint a fiskális reform, amelyet a kormány végre hajtott. Tehát szeretném tudni, hogy a független fiskális hatóságnak igazat adnak, vagy azt teszik, amit a kormány is, hangsúlyozva azt, hogy a az autonóm régiók, amelyek alapvető szolgáltatásokról gazdálkodnak, ők a felelősek. És még egy utolsó kérdésem volna. Van egy egyértelmű problémánk, egy ügyvezető kormányunk van, amely nem számol el a kongresszus előtt, a parlament előtt, tehát a deficit kigazításáról egy ügyvezető kormánya fognak egyeztetni, vagy kivárják azt, hogy egy demokratikus kormány kerüljön az ország élére? Köszönöm. Uh, well, uh, as regards... Ami a spanyol helyzetet illeti, ahogyan arról már beszéltünk, a helyzet valóban bonyolult. Ami a gazdasági növekedést, illetve a munkahelyteremtést illeti, egyértelműen látjuk, hogy elég markáns növekedés figyelhető meg. A munkahelyteremtés terén, ami gazdasági növekedést illeti, ez meghaladja az átlagot, és a munkahelyteremtés tavaly szintén növekedő tendenciát mutatott, ami azt jelenti, hogy a strukturális reformok, amelyeket a munkaerőpiacon végrehajtottak, valóban most kezdenek eredményeket felmutatni. A fiskális helyzetet elemezve a spanyol hatóságoktól kapott adatokat értékeljük, és ezekből az derül ki, hogy a fiskális többlet Mm, a fiskális túllépés, főleg az autonóm régiókban jelentkezett. A döntéseket a Eurostat alapján ellenőrzött, a Eurostat által ellenőrzött adatok alapján végezzük el. Ezeket az adatokat fogjuk tehát a további döntéshozatal során felhasználni. Ahogyan ezt már említettem az imént is, a deficit szintet regionális, regionálisan is ellenőrizni kell. Ez pedig egy olyan kérdés volt, amelyre szintén kitértünk az autonóm ajánlásainkban, amelyeket Spanyolország irányában megfogalmaztunk. Hogy ezt a jelenlegi kormányjal vitatjuk meg, vagy kivárjuk az új kormány felállását, ezt már korábban is hangsúlyoztuk az a puszta tény, hogy választásokra kerül-e sor, nem mentesíti az országot a fiskális és makrogazdasági szabályok betartása alól. Ezért azt várjuk el Spanyolországtól, hogy előterjessze a nemzeti reformprogramját, ahogyan azt más országok is megteszik, és a jelenlegi ügyvezető kormányjal is megvitatjuk azt, hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet orvosolni. Köszönöm szépen, Bernard Mono. Monsieur le vice-président, monsieur le... Alelnök úr, biztos úr, az európai szemeszter miniszter, illetve részletes felülvizsgálat az egy teljesen hatékonytalan technokrata eljárás évek óta. Ez az európista megközelítés teljesen érthetetlen az európai polgárok számára. Annyira hatékonytalan és hatástalan, hogy a bizottság úgy gondolja, hogy a specifikus ajánlások felét maguk a tagállamok is ignorálják. Az európai szemeszter ráadásul célt téveszt, mert jobban, lenne, jobban tenni a bizottság, hogyha a töbletekre koncentrálna, például a német fizetési mérleg töbletre, ami pedig a transfereket, a belső transfereket illeti, deficites országok felé, amelyek egyébként versenyt veszítenek, versenyképességet vesztenek. Önök a válasz erre a problémára az, hogy reformokat, strukturális reformokat kell végrehajtani. Erre a legrosszabb példa egyébként Görögország. Még az amerikai kormányzat is azt mondja e, minden egyes e, G8-as találkozón, hogy a németeknek csökkenteniük kellene a kereskedelmi többletüket. A világgazdaság gazdaság újraindításához arra lenne szükség, hogyha a németek növelnék a befektetéseket, illetve a belső keresletet. Ugyanakkor a német pénzügyminiszter erre nem hajlandó, és ezzel exportálja a recessziót a többi európai országba. Ez egy veszélyes helyzet, amely tragédiákhoz vezethet egy közös monetáris zónában a permanens többleteket ki kell küszöbölni. Amennyiben önök hatékonyak akarnak lenni, akkor a határon átnyúló egyensúly hiányokat is kezelni kell. Euh, Először is kihagyom azt, hogy én is pavlovi reflexekkel eh, reagáljak eh, az ön kérdésére, mert eh, ugye vannak olyan dolgok, amelyek visszatérő elemei az önök kérdéseiben. Az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy az eurozóna, amelyet egyébként az európaiak többsége támogat, ezt nehezen viselik el sokan persze, a egy intelligens értékelésére van szükség a stabilitás és növekedési paktumnak, és arra kell odafigyelni, hogy a versenyképesség nőjön, az adósságok csökkenjenek, és többet kell költeni az oktatásra, a fejlesztésre, a globális versenyképességre, és harmadik sorban pedig azt szeretnénk, hogyha fel tudnánk szívni a makrogazdasági egyensúlyhiányokat. De még az is lehet, hogy félreértettem a kérdését, eh, mert igazándiból egy sor olyan dolgot akarunk csinálni, amire ön is utalt. Eh, a kategóriákat is azért állítottuk fel, mert a különböző egyensúlyhiányokra különböző válaszokat eh, lehet és kell adni. Azt szeretnénk, hogyha a tagállamok az ajánlásokat végrehajtanák, és ezért is teszünk meg mindent annak érdekében, hogy ezek globálisak és stratégiaiak legyenek, és hogy a nemzeti parlamentekkel jobb legyen az eszmecsere. Monó úr, ön mindig ugyanazokat az érveket, illetve mantrát ismételgeti, de az euró egy pozitív dolog, jó dolog Európának, és hogyan lehet globális megközelítést alkalmazni és mindent szétbontani ezzel egy időben az elnök és a monoképviselő úr egyszerre beszélnek. Köszönöm szépen, alelnök úr, biztos úr. Hollandul tenném fel a kérdésemmel. Nagyon furcsa, hogy ugye ugyanazt a szöget látjuk verni, de hogyha nem megy be a, a szög a deszkába, akkor talán nem, nem jó helyen kopogtatunk a kalapáccsal. 2015-ben elmetek, hogy 4%-a került végrehajtásra csak az ország specifikus ajánlásoknak, és a makrogazdasági jelenső hiány nyok esetben megállapított esetekben vagy az MIP korrektív ágával mit szeretne kezdeni a bizottság? Nem akarja alkalmazni? Vég, az Európai Központi Bank és a tanács maga is arra koncentrál, hogy az MEP eljárás teljes mértékben ki kéne aktázni a korrektív láb alkalmazásával is, ahol kell. Magyarázza meg a bizottság, vajon miért nem döntött amellett, hogy elír, elír, elindítsa az eljárást az egyensúly hiányban. Vajon lát, lehetőséget lát arra, hogy az MEP-t is erősítve lehet, hogy tovább kéne lépni, akár reform szerződéseket kötve az egyes tagállamokkal, és ehhez kötve a további lépéseket. Mit gondolnak erről? Uh, Oké. Okay. Rendben. Ami az első kérdést illeti, az országspecifikus ajánlások végrehajtását illetően gyorsan beszélt nagyon, nem tudom, pontos tolmácsolást kaptam-e. Az angol tolmácsolásban 4%-át mondott, mondták, a, hogy annyit hajtanának végre a tagállamok. Hát ezt az arányszámot én egy kicsit azért megkérdőjelezném. Még most dolgozunk az ezévi adatokon, de a tavalyi év adatai azt mutatják, hogyha beszámoljuk ha teljesen végrehajtott ajánlásokat, akkor 10% körül van az arány, ha meg figyelembe vesszük az egyes részbeni végrehajtások egyes szakaszait, tehát hogy, előrelépés kevés vagy kis előrelépés is beleértve, akkor 40 százalék. A 40 százalékra se hogy nagyon büszkék persze, úgyhogy további munkára van szükség. Ez tény, hogy a végrehajtást javítsuk, és mindez az, az az kell, hogy felvállalják erőteljesebben a nemzeti reformprogramokat a tagállamok, és az európai szemeszter révén, mely a MIP eljárásokat is kell tartalmazza, és erőteljesebben kell, hogy támaszkodjon tagállam belüli szakpolitikai vitákra. Ezért már tavaly az európai szemeszter naptárát, menetrendjét megváltoztattuk, hogy épp azért, hogy lehetővé tegyük a tagállamoknak, hogy több idő legyen a, kiérlelésre, a megvitatása a tagállamokon belül, meg tagállamok között. Nem csak a kormányok, hanem a partnerek, parlamentek körében is, meg a, az érintettekkel, partnerekkel, stakeholderekkel is meg lehessen vitatni. Ám abban igaza van, hogy lehetővé tenni ezen az arányon. A korrektív láb vagy, vagy kar ügyében a résztes elemzésben szerepel az is, hogy az, a túlzott e- hiányeljárás indítására jelenleg nem lát még okot, sehol sem, ám az sem, semben, sem akadályozza a bizottságot, hogy úgy döntsön, hogy aktiválja ezt az eljárást, amennyiben szükséges, neked bármely pillanatban. Ez a, a monitoring eljárás is nagyon fontos szerepet játszik ebben, ennek megítélésében, illetve a tagállam előrelépése az egyensúly hiányok kezelésében és az ország specifikus ajánlások végrehajtásában. Köszönöm, Alfred Sand. Köszönöm, elnök úr. Az innovációban gyenge és gyenge gazdaságú országokban az, még tovább csökkentették a válságban az innovációs és kutatási költségvetéseket míg a háromszázban erős államok még növek, növelték az emberi kiadásaikat. Így a kutatási innovációs területen egyre nagyobb szakadék tátong az európai tagállamok között. A bizottság a saját K plusz F célok elérésében értékeli az országokat, meg az Európa 2020-as programban hiszen a bizottság országspecifikus ajánlása jellemzésében és az európai szemeszterrendszerben az látszik, hogy a K plusz F jellegű kiadások alakulása inkoherens. És ez igaz az Európai Bizottság vonatkozó részlegeire is. Mindeközben az Európa K plusz eh, aránya a teljes GDP-hez 2 ami messze van a 3 os céltól, és messze a szingapúri, amerikai, japán ö, arányoktól. Önök szerint egyet elmondható, hogy a nemzeti reformprogramok előkészítésében és összehasonlításában, meg az európai szemeszterekben az innovációs politikákat túlzottan megterhelik, túlzottan egy irányba húzzák. Innovációs politikákat úgy kell alakítani, hogy áthidaljuk a szakadékot Európában. A szakpolitikai eszközök kiválasztása helyi igényekhez kell alakuljon, és személyre szabottan kell az innovációs politikai mixeket úgy meghatározni, hogy helyben alkalmazhatók legyenek. Miért nem történik meg mindez?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 kutatási fejlesztési pénzeket, szükségünk van erre, ezért is van szükség a Juncker tervre, és mi azt szeretnénk, hogyha növekednének a kötelezettségvállalások, de ami a jövőt illeti, ami a strukturális reformokat illeti, különösen egy dolgot tartok fontosnak, a közkiadások minősége, ugyanis nem minden közkiadás egyforma értékű, és ezzel a jövőben foglalkoznunk is kell. Köszönöm. Ivana Maletics következik. Thank you very much. I have three questions. Köszönöm, három kérdésem van. Az első az arra a hat tagállamra vonatkozik, amelyek túlzott egyen súly hiányjal küzdködnek, és önök szerint 2014-ben, 15-ben és 16-ban hasonlóak voltak az egyensúlyhiányok, illetve problémák, és egyes tagállamok az ország specifikus ajánlások végrehajtásában sem jeleskedtek. Remélem, hogy erre, ennek oka nem a politikai akarat, hanem inkább a tapasztalat és a tudás hiánya, hogy kialakítsák a megfelelő reakciókat, tehát nem annyira a mit, hanem a hogyan a problémás ezekben az országokban, és attól tartok, hogy kevés vita zajlik, vagy kevés szó esik a hogyanról. Ennek megfelelően a különleges monitorozás helyett egyfajta task force-ok felállítását nem tartja-e e, szükségesnek ahhoz, hogy végrehajtsák az ajánlásokat, lehet, hogy ilyesmire van szükségük. Aztán a második kérdésem az, e, az Európai e, Advisory Fiscal Boardra, illetve a Support Service-re vonatkozik. Nem kaphatunk-e valami fajta utalást azokra, illetve értékelést arról, hogy milyen munkát végeztek ezek, illetve harmadik kérdésem az a holland elnökség egyik célkitűzésével kapcsolatos, ők azt mondták, hogy a céljuk a tapasztalat és legjobb gyakorlat cseréje, amely mindenképpen a jobb végrehajtást eredményezni, ezt nyilván mindannyian értékeljük. Kaphatunk-e speciális elemzéseket arra vonatkozóan, ahogy, illetve az Európai Bizottság által elkészítve, és az összes tagállamot átfogva, illetve ezek az, a tanulmányok nyilvánosságra hozhatók-e? Köszönöm. Egy sor kérdés elhangzott. Azt kell mondanom ugyanakkor, hogy ezek mások kapcsolódnak azért. Először tehát, hadd szóljak, a túlzott egyensúlyhiányról, a MEP-ről, és nem csak tagállamok kell válaszoljanak arra, mi a teendő ilyenkor, hanem arra is választ kell kapni, hogy hogyan. Az Európai Bizottság teljesen egyetért ezzel a meglátással, és nem régiben létrehoztunk egy külön struktúrát az Európai Bizottságban, erről is beszélt, strukturális reform támogatási szolgálat néven. Mindenképp ez a célja, hogy a tagállamokat segítse a megfelelő reformok végrehajtásában. És míg e, korai szakaszában folyik, jár e szolgálat munkája, most Görögországra és Ciprusra koncentrál az egyik még programország, a másik korábban az volt, nemrégiben változott a státusza, és a, ez a szolgálat kész arra, hogy technikai, szakmai segítségnyújtást adjon bármely tagállamnak, ha kéri. Például most vagyok a tárgyalás horvát, a horvát kormányal, egy esetleges technikai segítségnyújtásról, melyet ez a strukturális reformtámogatási szolgálat adna. Tehát nem csak különleges monitoring szükségesről van szó, hanem azon eszközökről is, melyekkel megkönnyíthető a strukturális programok végrehajtása a tagállamokban. A magam részéről nem keverném össze ezt a kérdést az európai álmáztatási tanácssal, a Fiscal Boarddal, amit a, a mélyülő gazdaság és monetáris unió érdekében hoztunk létre, és mely a végrehajtást értékeli, az álmaztatási szabályok betartását kísérő figyelme az EU-ban, és értékeli az eurózóna általános álmáztatási helyzetét, teljesítményét egyéb feladatok mellett. A European Fiscal Board most áll föl éppen. Ami pedig a munka haladásáról szóló jelentéseket illeti European Fiscal Board még nem kezdte a munkáját, tehát korai szakaszban vagyunk, de bizonyal az európai parlamenti képviselők érdeklődésére válaszolva megadjuk majd a megfelelő információt e testület munkájáról ami a, a több országot felelő tanulmányokat illeti, ezeket a bizottságban a jó gyakorlatok megosztásának is nevezzük. Ez természetesen napi munkánk része, már most is folyik ilyen tevékenység, és az információt ezekről megosztjuk majd. Köszönöm. Paul Tank. Thank you, Chair. Uh, thank you, Commissioner. Köszönöm, elnök úr, köszönöm biztos urak, hogy eljöttek. Azt kell mondjam, hogy a makro gazdasági egyensúly hiányjal kapcsolatos eljárás esetében arra törekednek, hogy támogassák a fellendülést, a koordinációban a hangsúly, az egyensúly hiány orvoslás érdeklében. Megnézzük az ország jelentéseket, és szeretném tudni, hogy hogyan kívánják megvalósítani a koordinációt. Az ország specifikus ajánlások esetében megnézik, hogy ezeknek milyen európai hatásuk van, hiszen vannak olyan politikák, amik inkább európai szintűek különbözőek az ország jelentések. Én igazából az áttekintést hiányolom. A második kérdésem pedig egy ekonomiszt cégkel kapcsolatos, amely arról írt, hogy a reformok esetében az üzleti ciklusra is gondolnunk kell, amikor nehéz időket élünk, akkor a termékek, termékpiacra kell összpontosítani, a munkaerőpiac helyett. Tehát a reformok időzítése eh, nagyon fontos, és ez logikus is. Ezzel kapcsolatban merül fel bennem a kérdés, hogy a reformokat hogyan időzítjük, azt hiszem ezt is figyelme kellene vennünk. A harmadik kérdésem pedig a Hollandiára vonatkozik. Hollandia esetében egy klasszikus nem európai hozzáállást tapasztalhatunk. A közberuházások csökkentek, ugyanakkor a nyugdíjrendszer második pilléréhez való járulék befizetések emelkedtek. Nem látok e tekintetben egy egyértelmű következtetést, noha számomra ez egyértelmű. Azt írják, hogy nem tudjuk, hogy Hollandia partnereire ez milyen hatással van. Azt hiszem, hogy ez nem lehet egy szakpolitikai ajánlás alapja. Azt hiszem, remélem, hogy az ország mérete ebből a szempontból nem mérvadó, és arra számítok, hogy európai megoldást kínálnak fel. Parancsoljon Pierre. Csak nagyon gyorsan. Először is egy sokkal integráltabb megközelítést alkalmazunk most az eljárásban. Egyfelől, erről már, erről már beszéltem, egy globális reform folyamatot szeretnénk elérni, a, megszüntetni az egyensúlyhiányokat az egész eurozónában, konferenciát szeretnénk elérni. Most először eurózóna szintű ajánlásokat is megfogalmaztunk 2015 őszén az első lépésében ennek a folyamatnak, és a cél az volt, hogy javítsuk az integráltságát az eurozónának, ami az ön második kérdését illeti, az időzítéssel kapcsolatban Eh, milyen fázisban vagyunk most. Eh, a munkaerőpiacon, a termékpiacon történtek reformok, nem mindenhol nyilvánvalóan, illetve lehet tökéletesíteni ezt. A kérdés az az, hogy egy új strukturális eh, reformciklus, például az innováció, az oktatás, az állami kiadások minősége területén, ennek is elérkezett az ideje. E, tehát e, szeretnénk, hogyha e, az első sok után megkövetelt reformok után egy következő fázis következne, és valóban, ami a Hollandiát illeti, az ország mérete nem számít, Ugyanakkor Hollandia is azon országok közé tartozik, amely nagyon komoly többlettel, egyensúly többlettel rendelkezik, amivel szintén foglalkozni kell. Köszönöm két marginális kérdést. Előtte azonban hogy összep meg önökkel egy gondolatot. Az a benyomásom, hogy most Európa kisebb gazdasági, mint, mint politikai problémával. Tehát nagyobb, nagyobb a politikai baj, mint a gazdasági. Nem tudom, ez jó híre. Ami a kámzetes fenntartóságát illeti, nyilvánvaló, hogy figyelemmel kell legyünk a rövid távra is, hiszen a szakpolitika rövid távon nem működik, akkor később sem javítható nagyon. Visszafele azonban ez nem működik. Az, hogyha egy politika fenntartatónak tűnik, most nem jelenti azt, hogy később is ez lesz. Utalok itt egy bizottsági tanulmányra néhány évvel ezelőtt, ami összes költség az, az öregedésből kihat, kiadódó költségnövekedés nem csak az, a, a nyugdíjból, hanem a, az ápolás, gondozás költségéből tud növekményt. Javult-e itt a helyzet? Hisz nagyon sok tagállam jelentős problémákat mutat rövid vagy hosszú távon. Másik kérdés, ugye a pozitív oldalt illeti inkább a bizottság nagyrötő tervekkel állt elő az adóbeszedés javítására, és azt becsli, hogy több milliárd eurós adó többlet lenne beszedhető, javítva a rendszert, vajon beleszámolják-e a jövőbeli államáztási fenntartatóságba mindezt, és a, a, beleszámoltak ezt, és a rendszerjavításából nem minden tagállam húz majd hasznot. Köszönöm kérdéseket. Először is az államháztartás fenntarthatóságáról és felelősségéről. Mint tudja, ez továbbra is az éves növekedési jelentés fő témája. Azt látjuk, hogy ideje, hogy az általános, az átlagos államazatos adósság és a hiány is csökkenőben van. Átlagban a GDP 90%-e alá csökkenőben van, és a államházatás hiányában is a GDP 2% pontja alá menőben van a folyamat, tovább csökken. Úgyhogy tény, hogy a hitel és a hiány is lefelé mozgó pályán van. Persze tudjuk, hogy a helyzet nem e, e, egyöntetű, vannak túlzott hiányban levő tagállamok is, itt tovább kell, tovább erőfeszítésekre van szükség meg vannak olyan országok, ahol nagyon magas a, a hitelállomány, államadóság, és itt is tenni kell további lépéseket. Egészében azonban látni kell, hogy jó úton járunk, ezért tartjuk fenn az általános irányunkat. Tehát nem pótlogos kiigazításokból származik az javulás, hanem a gazdasági helyzet javulásából táplálkozik. Említette a nyugdíjrendszerek kérdését, és tény, hogy amikor az államházás fenntartóságról beszélünk, nem lehet ugye a, az államházás rendbetétele nélkül eh, egy pályán maradni, és a nyugdíjrendszerek hosszú távú stabilitása a öregedő lakosság ténye mellett is mellett nagyon komoly aggály, és ezzel foglalkozik legfőképp több tagállam az európai szemeszter keretei között. Aztán milyen intézkedésekkel lehet javítani az adó beszedés gyakorlatát? Tény, hogy a bizottság nagyon intenzíven dolgozik a e témán. Előálltunk azokkal a javaslatokkal, amelyek az adó átláthatóságot javítják, az adóhivatalok közötti e, adatcsere, eszmecsere, és az a, illetve az adóalap erózió és a profit shifting gyakorlat elleni fellépés a G20-ak kezdeményezését követően is ez irányba húz, valamint egy áfa akcióterv is létre, cselekvési terv is létrejön, az áfa csalások elleni fellépést javítva, és ezek az intézkedések, ha elfogadásra kerülnek, és végre is hajtják őket, akkor bizony javítani fognak a tagállamok ö, költségvetési helyzetén. Persze, körültekintő prudens módszertára van szükség, nem lehet föl, már, már számolni a, a bevételek növelésével, mielőtt még ezek meg is valósulnának. Ám ha tényleges előrelépést látunk e napi menetében, és a tagállamok is támogatják, és jogalkot megfelelő jogszabályokat fogadnak el, akkor nyilvánvaló, hogy az államháztatás fenntartóságában is kézzelfogható javulás áll majd be. Last speaker, Köszönöm, Pervás Beres az utolsó hozzászó. Köszönöm, elnök úr. Ahogy az utolsó hozzászóló is, lehet, hogy én is egy ilyen transzverszálisabb kérdést fogok feltenni. Az Európai Parlament hozzájárult ahhoz, hogy a MIP megszülessen, és amikor ezt megtettük, akkor azt akartuk elérni, hogy egy külön dimenziója, egy speciális dimenziója legyen ennek a folyamatnak, amely túlmutat azon, ami addig volt, nevezetesen, hogy a költségvetési helyzetet és a költségvetési hiányt értékeljük pusztán. Mi fel kell tenni a kérdést, hogy hasznos volt-e ez, és rámutatott-e olyan problémákra, amelyeket a deficit eljárás során nem sikerült azonosítani, illetve kezelni. Ön is említette, hogy az év elején most először eurozóna szintű ajánlások is megszületnek, és különböző eszközök állnak eh, rendelkezésre, eh, hogyan fogják figyelembe venni ezeket az ajánlásokat, illetve eh, a MIP idei folyamatából milyen, milyen tanulságokat vonnak le, különös tekintettel arra, hogy a Moszkovici úr beszélt arról is, hogy a strukturális alapokat, illetve a közkedások minőségét is e, figyelembe kell venni, ami egyfajta értékítéletet e, jelez a strukturális reformokkal kapcsolatban is, illetve annak lehetőségét nyitja meg. Euh, Nos, ami a makrogazdasági egyensúly hiány e, folyamat hasznos, hasznosságát illeti, ott volt e, szerintem javulás, három dologra hívnám fel a figyelmet. E, ugye eddig csak az államadóságról beszéltünk, illetve az állami adósságról, holott valójában most vizsgáljuk a magánadósságot is, aztán a relatív versenyképességet is vizsgáljuk, és a harmadik dolog pedig az lehetőséget biztosít eh, ez arra is, hogy az eurozóna ajánlásokkal foglalkozzunk, ami eh, az eurozóna ajánlásokat illeti. Ez egy innováció, ez egy újdonság. Az én meggyőződésem az, hogy ez alkalmas és fontos ahhoz, hogy felállítsuk a diagnózist, eh, az európai szemeszterrel, szemeszteren belül, illetve az általa felvetett problémákkal kapcsolatban. Az önkérdése arra is irányul, hogy ez az eljárás ez hatékony-e, precíze. A mi, a mi akaratunk az, hogy ez mindig javuljon, ez a folyamat és ezért is változtattunk rajta. E, a kategóriák e, csökkentése, az eurozóna szintű ajánlások, e, illetve stratégiai megközelítés, globálisabb megközelítés, mindez lehetővé kell, hogy tegye azt, hogy ez az eljárás eljátsza a szerepet, szerepét. És egyre hatékonyabb lehet, emiatt szerintem növekedhet a fontossága is. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez egy rendkívül érdekes és hasznos gazdasági párbeszéd volt, egy eszmecsere. Még egyszer köszönöm Dombrovskis alelnök úrnak és Moszkoviszi biztos úrnak, hogy eljöttek. A pénzügyi támogatásra foglalkozó munkacsoport, valamint az Ekon bizottság ülésén is. Folytatni fogjuk a párbeszédet, most pedig Sander folytatja az elnöklést, bejelenti a következő pontokat, majd folytatjuk a napi rendel. announcement? Some announcements. I will seek for the announcements uh, So, good evening, colleagues. Apparently we... Jó estét, kollégák! Van néhány bejelenteni való nyilvánvalóan. Ezeket még nem találtam meg. Tehát, elnöki közlendők, március 22-a koordinátor ülésről gazdasági kormányzás témájában. Megállapodtunk arról, hogy rendkívül is tartunk ma este a biztosokkal. A közös ekonomis Bacs jelentés tekintetében az eurózóna kapacitását felmérünk meg. Meghívjuk az eurózóna pénzügyminisztereit is egy rendkívül ülésre, mely július 11-én lesz, erről és döntöttek a koordinátorok. Még egy bejelentés, második. Petíciók állásfoglalásintanyag témájában a koordinátorok írásos konzultáció keretei között foglalkoznak majd ezzel. Ellenvetés nem történt sütörtökig, a határidőig, úgyhogy mind a két pont zöld utat kapott. Harmadik téma, Kína, Kína tárgyában szervezett meghallgatás. A címét módosítják, erről megállapodtak. A cím most úgy lesz, úgy hangzik, hogy makrogazdaságú pénzügyi és monetáris, és monetáris hatásai a kínai gazdasági fejleményeknek. Tehát kiegészült a monetáris hatással a korábbi cím. Negyed sora megállapodásra jutottak egy eszmecseréről Hill biztossal a koordinátorok. Ez közös meghallgatás lesz a Júrival, április 20-án, és a Taxe Bizottság is meghívást kap erre, kapott erre. A téma a Public CVCR témája lesz. Utolsó bejelentenem a Banki Unió munkacsoport kérdései körében. A csoport találkozóról döntött, még annak a pontos formátumáról döntenek, majd Kőnik, Luik asszonynal és a bizottsággal találkoznak majd ezt a sajátkedmési jelentést írása követi 2015-ös Banki Unió témával, címmel, és az állami támogatások ügyével és a PRD-vel is foglalkozni hivatott jelentés. Az utolsó bejelentés az Ekon tagságát illetően az EFDD frakció bejelentette a következő változásokat. Az Ekon bizottságbeli felállását illetően mostantól régi és új kollégánk Beatrix von Stork asszony váltja Diane James teljes utakként. Diane James póttaként szolgál majd tovább. Beatrix von Stork, mint tudjuk, frakciót váltott, már nem a konzervatívok köré bővíti, hanem az EFDD-t. És ez a jelentés. További pontjára Rubály jelentés és vissza bennünket az adó elkerülés témájában írott jelentés. Jelentős tévőr megadom a szót. Monsieur le Président, köszönöm elnök úr. Először is örülök annak, hogy az Európai Bizottság milyen jelzést küldött, ambiciózus javaslatról van szó. Nagyobb átláthatást akarnak az adó ügyekben. Moszkovici úr is beszélt arról, hogy mennyire fontos fordulópont lehet ez az átláthatóság szempontjából a multik, multikkal szemben. Ugye látjuk, hogy a Panama Papers, mint legújabb, megújabb botrány azt mutatja, hogy mennyire fontos ezt meglépni. Van egy tanulmány, amely azt mondja, hogy az okozott kár az évente 100 és 240 milliárd euró dollár közé tehető, ami 4-10 százaléka a vállalatok befizetett adójának, és nagyon komolyan hátráltatja, a, elveszi a pénzt a, a az oktatástól, az egészségügytől, illetve a biztonság fenntartásától, mert ezekben nem folyt adók. Emellett szükséges a tőkepiacok és a belső piac jobb működéséhez is. Ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjük, ez egy fontos lépés lenne ez a jelentés. Minél több minél inkább ott fizetik be az adót a cégek, ahol a nyereséget elérik, eh, annál inkább eh, megvalósul az igazságosság. Sajnálatos módon jelenleg eh, azt figyelhető meg, hogy paradicsomokba csoportosítják át a bevételeiket, és nem ott fizetnek adót, ahol a tevékenységet űzik emellett a a cégcsoporton belüli eh, transferek, illetve tranzakciók árazásánál is eh, javításokra, illetve módosításokra van szükség, szabályozásra van szükség. Emellett szeretnénk, eh, hogyha egy közös fekete lista lenne az adóparadicsomokról, illetve azon országokról, amelyek nem megfelelő adóversenyt folytatnak, illetve 10% és ne pedig 30% legyen a levonhatóság. E, szerintem csak észszerű összegeket szabadjon levonni e, ami pedig a szabadalmakat illeti, azokat is felhasználják a profitok névleges csökkentésére. Ez egyes országokban különösen különösen káros. Azt kellene tehát definiálni, hogy mi, a, mi minősül tényleges fejlesztésnek. Egy egy méltányos adózásra lenne szükség az EU összes országában. Ellépi, elmozdulás lenne ez a konszolidált társasági adóharmonizáció irányába sajnálatos módon nem jelent még meg a közös konszolidált adóalapról egy javaslat, illetve a bizottságért nem készített, pedig ez lehetővé tenne, tenné egy one-stop rendszert, tehát egy ablakos rendszert. Tudom, hogy van egy sor olyan erő, amely felsorakozik eh, ezen intézkedések ellen, eh, és tudom, hogy a nagy multik eh, elképesztő lobbyerővel rendelkeznek, miközben a társadalomnak az érdeke az, hogy igazságos legyen az adóteher elosztása. Reméljük, hogy sikerül elmozdulni az ideális helyzet irányába, és remélem, hogy a többség támogatja ezt a szöveget. Köszönöm szépen. Niedermayer képviselő abszolút a néppárt nevében. Köszönöm szépen, megpróbálom röviden. Először is örvendek a bizottsági javaslatnak. Szerintem ez egy jó megoldás arra, hogy a beps hogyan kezeljük. Ugyanakkor többször elmondtam, hogy szerintem ez csak a második legjobb opció, úgy gondolom, hogy az Európai Unióban az egységes piacon belül a legjobb megoldás a CCTB lenne, amiről már amiről beszéltünk. Tehát szerintem ez a második legjobb opció, ugyanakkor észszerűnek és indokoltnak tartom a javaslatot. Árnyékjelentéstevőként megpróbálom megvizsgálni, hogy lehetséges-e bizonyos területeken javítani a jelentést, a tervezett egyébként jó kiinduló pont. Más elemeket is be lehet építeni a javaslatba, főleg és úgy gondolom, hogy bizonyos kérdéseket, mint például a hibrid struktúrákat ki lehetne igazítani. Ez csak egy vélemény, amelyet a tanácsnak készítünk. Úgy gondolom, hogy ezért arra kellene összpontosítanunk, hogy hogyan tudunk egy felhasználható és funkcionális javaslatot készíteni. Csak így tudjuk a szavahihetőségünket biztosítani, és a tanácsot a döntéshez hozzásegíteni. Köszönöm szépen az ICR e nevében én vagyok az, elő, az árnyékentéstevő. Köszönöm jelentés. Tevőkkel együttműködést, az agresszív pénzügyi tervezés adóelkerülés elleni harc politikai prioritás még inkább az, mint tegnap vagy azt megelőző héten. Meg vagyok győződve arról, és pártám, pártom és az egész frakció a konzervatív frakció nevében gondoltam, hogy nagyon nagy munkát igényel ez, és világszert érvényesülő normákat, szabályokat kell meghatároznunk, hogy az adóalap erózió és az profit kivonás elkerült legyen. Persze e, olyan szabályok célkötözéseket kell meghatározni, amelyek tényleg is hatással vannak a belső piacon. Örülök annak, hogy a tagállamok a BEPS programból származó ajánlásokat végrehajtják, ugyanakkor nem csak a BEPS szabályok ról van itt szó, hanem azon túlmenően is kell haladnunk, hogy olyan rendelkezések is megszülessenek, amelyek nemzetközi szinten kerülnek egyeztetésre. Tehát ne csak tehát nem, a BEPS, nem csak a BEPS cselekvési tervben szereplő szabályokra gondolok itt, kőkeményen kell a Panama botrány után fellépnünk, ez abszolút fontosságú, és kikenyítsük a szemünket, realisták kell legyünk. Azt gondolom, hogy ez a monetáris párbeszéd, amelyről Moszkoviszi biztos úr is beszélt, az alacsony növekedés, magas munkanélküliség idején, amikor a tagállamok a versenyképességükkel is, is gondokkal virkóznak, végig kell gondolnunk azt, hogyan tudjuk támogatni a tagállamokat, és főleg hogyan tudunk gondoskodni arról, hogy a lehető legtöbb beruházás jöjjön az Európai Unióba. Én magam is árnyékedő voltam a Juncker eh, beruházási terv tárgyában, az tárgyában, és ott is az a logika valósul meg. Azt a kérdést vizsgáljuk, hogyan tudunk több beruházást ösztönözni az Európai Unióban. Attól félek, hogy azzal, amiről itt beszélünk, a, to- a messzebb mutató rendelkezésekkel ellenkező hatást is elérhetünk, hangsúlyozom, elérhetünk. A világ többi része, tudnilik, nem, nem kíván bennünket követni, úgy tűnik, úgyhogy meg kell állapítsuk, hogy ha egyedül haladunk, csak öngolt lövünk a túlszabályozással, és azt érjük el, hogy a beruházások nem Európába jönnek. Fontos, hogy ne elméleti vita folyjon erről, hanem a versenyképesség munkahelyek teremtéséről, a családok és a gyermekek kerülő családok bevételeiről beszéljünk. Nem az a célja a konzervatív frakciónak, hogy a önmagáért gáncsoskodjunk, és való igaz, hogy, hogy az adó elkerülés ellen fel kell lépni, ám olyan döntéseket kell hozzunk, amelyek a tények ismeretén alapulnak. És a parlament is felhívta figyelmet a hatástudományok fontosságára. Sajnálatos, hogy ebben a témában nem történt hatástudomány. Ezzel, a, ha van téma, ahol ez hasznos lehet, éppen ez az. És azt gondolom, hogy azok az elképzelés, tehát nagyon rövid határidőt kapott a bizottság erre a témára, és a bizottság úgy döntött, hogy hogy nem szükséges a társadalomány, mint a BEPS cselekvési terv ernyője alá rendezve a dolgot, elkerülhető a társadalomány, holott nem így van. Olyan intézkedésekről beszélünk, amelyeket nem irányoz elő a BEPS cselekvési terv, és itt igenis kell, szükséges lehet hatástanulmányok elvégzésre megítéljük ezek hatásait és ez is zavar, és ez az árnyéki árnyékiladókkal való megbeszélés során is kijött. Reméljük, hogy van itt egy igazi napi rend minden mögött, és a nagy fontos, hogy elkerüljük, hogy nagy és erős tagállamok a gyenge kicsi tagállamok ellen lépjenek fel. Olyan intézkedéseket támogatunk, amelyeknek a társadalmi hatásait is vizsgáljuk. És a, a szociálpolitikai területeken például a, a nyugdíjak korlátozása a belső piacon komoly zavarokat okozhat különösen a gyengébb tagállamokban, vagy a Európai Unió periférión, ahol vagy például Portugáliát vizsgálva erősebb államok, mint Németország, kamatpolitikát illetően negatív hatásokkal lehet. Tehát az európai államok gazdaságát jobban össze kéne kapcsolni, és elkerülni azt, hogy az erősebb tagállamok még erősebbek legyenek, a gyengébek meg tovább gyengüljenek. Az adó elkerülés adócsalás ellen abszolút fel kell lépnünk, ezzel teljesen egyetértünk, ám egy egyetértünk a, a a fellépés szükséges, ugyanakkor társadalmi igazságoságra van szükség a gyengébb tagállamokat, nem tovább gyengítve gazdaságilag mindezen intézkedésekkel. Ennyit szerettem volna mondani. Most pedig az ALDE nevében Enrique Fedesamon képviselő kapja meg a szót. Merci, Monsieur le Président. Euh, je vais féliciter. Köszönöm először is euh, franciául, megköszönöm a raportőrnek a munkáját még ha belga is, a francia az anyanyelve, ugyanakkor a kitartását, a türelmét köszönöm a tolmácsoknak is, aztán spanyolul folytatom. Most pedig a hivatalos anyanyelvemre váltanék. Ilyen későn vagy röviden fogalmazok, vagy kegyetlen leszek, úgyhogy inkább a lényegre török. Mm, tetszik nekünk ez az erőfeszítés, amelyet az előadó tett. A frakcióm megpróbálja közelről megvizsgálni a lehetőségeket, egyensúlyra törekszünk a lehetséges lépések között, amelyeket az OECD lehetővé tesz, anélkül persze, hogy kárt tegyünk az európai gazdaságban, illetve veszélybe sodorjuk a vállalat alapításokat, de úgy gondolom, hogy az előadó teljesen meggyőződhet arról, hogy mindig is támogatni fogjuk azt, amit maga az OECD is javasolt. Vannak technikai kérdések is, hogy miért 10%, miért nem 30%, de ezt behatóbban meg kell vizsgálni. És jó lenne, ha az előadó majd a kompromisszumok kidolgozása során, vagy a későbbi egyeztetések során a konkrét technikai részleteket is kifejteni, hogy 30 helyet miért 10, miért nem 15. Tehát ezek technikai kérdések, amelyekre majd kitérhetünk. Minden esetre parlament vagyunk, éppen ezért itt ez egy olyan alkudozás, amely a tanács és a bizottság között folyik. Velünk konzultálni akarnak, azért mert mi valóban politizálunk, és valóban mi képviseljük a, a lakosságot. Úgyhogy most nem határolódhatunk el a politikai valóságtól. És ezt már csak azért is mondom, mert hogyha ez a javaslat kész lesz, akkor a Panama aktákat már rég lezártuk, de lesz majd más, ezért nem feledkezhetünk meg arról, hogy Európa számára most az a fontos, hogy az emberek most azt kérdezik, hogy ez nem egy kicsit elkölcstelen rendszerre épül támogatásunkról biztosíthatom az előadót, ha túl akar mutatni, nem csak a technikai kérdéseken, hanem a lényegi kérdéseken. Például kellene valamit írnunk az adóparadicsomokról, amelyek Európában találhatók. Konkrétan ugye Spanyolországnak van olyan szerencséje, hogy két adóparadicsommal is határos, de nem Monakóra gondolok, hanem Andorrára és Gibraltára, bár Monakó sincs messze éppen ezért ezt figyelembe kellene vennünk, noha tudom, hogy ez nehéz, de így van. Figyelembe kellene vennünk mindezt. A kétoldalú megállapodások, amelyeket mindazon országok kötnek, amelyek valóban olyan lyukak, amelyek lehetővé teszik az adó eróziót. Éppen ezért vannak bizonyos magatartási kódexek, előírások, az offshore-ok irányába is erre szükség van, és nyilván ki kell igazítani a jogszabályokat is egy egységes megállapodás irányába, amely majd a különböző két oldalú megállapodások helyébe léphet. Tehát fair play-re van szükség, és védenünk kell a gyengébb országokat de akik visszaélnek a szabályokkal, azok általában nem a leggyengébb országok. Célra törőbbnek kell lennünk, ugyanakkor az észszerűséget is szem előtt kell tartanunk, nem szabad az európai versenyt torzítanunk, és amit mindig is mondunk, több Európára van szükség, több európai megközelítésre ezen erkölcsi szabályok hiányával szemben ami ugye jellemzi ezt a fiskális rendszert. Nyilván a legjobb módja annak, hogy felépjünk ezzel szemben az, hogyha még inkább a harmonizáció felé mozdulunk el. E tekintetben az előadó biztos lehet a támogatásunkban. Köszönöm szépen a GUE nevében, de Massi úré a szó. Thank you. First of all, <clears throat> my compliments. Köszönöm először is gratulálok a raportőrnek a javaslathoz. A Panama leak kapcsolatban nem szeretnék most hosszasan beszélni. Itt igazándiból a nagy botrány az az, hogy az EU tagállamok is folyamatosan benézték ezt a problémát, holott itt adó lopásról, bűnös tevékenységről, pénzmosásról, terrorfinanszírozásról van szó. Nem csak Panamáról van szó, kis tagállamokról, hanem az Egyesült Államokról is, amely nem vesz részt eh, teljes mértékben az információ cserében, ahol van például Delaware állam, eh, mint adóparadicsom, és aztán Németország is, amely eh, öt helyen előrébb van az adóigazság network adóigazság indexén, mert nem megfelelően lép fel a pénzmosással szemben. Nos, eh, ami az adó ellopását, eh, kikerülését eh, illeti, ezek azok a pénzek, amelyekre szükségünk lenne egyébként az állami beruházásokhoz, és így tudnánk beindítani újra a gazdaságot. A francia kollega, a belga kollega jelentése nagyon sok jó dolgot tartalmaz, amiket tudunk támogatni, különösen a a 30-ról 10%-ra történő csökkentését az ebit nak ebit levonásnak, és um, of the group's uh, EBITDA. Um, we also support and Emellett támogatjuk azt is, hogy a switchover clause through an absolute threshold of 25 25%-os abszolút küszöbön legyen, 40% of the... nem pedig 40%-os ahogy ezt a bizottság javasolta, és ezt az EU-n belül is érdemes lenne alkalmazni, amennyire jogilag lehetséges. E, emellett a javak és szolgáltatások csoporton belüli transferjét illetően a, felhívjuk a figyelmet nem csak a szolgáltatásoknál, hanem a javaknál is előfordulhat transferárazással a profitok kivonása, erre is oda kell figyelni. Emellett a hibrid mismatchek kezelését azt üdvözöljük, meg kell nézzük, hogy ez jogszerűen hogy történhet meg, ugyanakkor politikai akarat, amelynek révén nem csak áttoljuk harmadik országokra ezeket, az ígéretes. Három helyen érdemes javat, javítani ezt a javaslatot. A Modified Nexus Approach-ot javítani kell. Uh, a Nexus módszert javítani kell szabadalmak vonatkozásában. Um, uh, in the working groups, um, traditional... Szabadalmi adókedvezmények rendszere, illetve a beruházások levonhatósága, ami pedig az interest limitation szabályt illeti, Strukturálisan összehasonlítható és eh, profit eh, átcsoportosításra alkalmas. So-called full inclusion CFC rules would give the right tax for... Megfelelő védelmet adnak a lányvállalatnak, miközben más országban meg nem így van. Köszönöm. Thank you. To conclude the uh, for... Köszönöm lezárásként az öldek nevében Zsoli asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a javasolt anyagot. Nagyon jó jelentés ez. Javítja a bizottság javaslatát több ponton is még hozzá. És köszönöm azt, hogy bevonta a munkatársakat, az árnyékelődókat eszmecserék során, amelyek már több hete folynak. Ez jó. A zöldek támogatják a módosítók jelentős részét, különösen a megfelelő ö, a telephely meghatározásában a, kamat levonása tekintetében a 10 százalék ugyan elfogadható, de egy új megfogalmazáson dolgozzunk, mely a csoportok közi hitelek is magában foglalni, hiszen ezeket gyakran manipulálnak vállalatcsoportok közötti hitelezésről van szó. Azon is dolgozók ne legyen kivétel a ö, kedvezményezetje a biztosítási ágazat. Aztán a, a szabadalmi kedvezmények rendszerével is foglalkozni kell. Azt szeretnénk, ha az Európai Bizottság beterjeszteni a júniusig módosítót, és a együttdöntési eljárás során dőlőre jutnánk. Az OECD, mint Európai Bizottság is belátta már, hogy ezek az eszközök, amelyek most rendelkezésre állnak, nem hatékonyak, és nem erősítik a fejlesztésbe való beruházást. 2020-ig többiek negatív elemet tiltani kellene. Az árnyékadó külésén is szeretnék majd foglalkozni a témával, remélem ott is ugyanez szellemérvényesül majd. For... Köszönöm, a módosítók előterjesztésének határideje április 15, déli 12 óra, a módosítók megvitatására pedig május 23-án kerítünk sor, 24-én szavazunk az ecom a plenárison pedig június 1-én tehát még a nyári szünet előtt. Ha az előadó szeretne visszatérni az elhangzottakra és összefoglalni, Sadókkal a jövőben is szívesen együttműködök. Ezek legyenek az utolsó szavak ma estére. Ezzel a ma esti ülést lezártuk, lezárjuk, kivéve ha van valakinek egyéb napirendi pontja. Amivel nincs, akkor mindenki kellemes estét kívánok.